Morning. Morning everybody. Szeretnék itt az első ülésen nem túlságosan szigorúan hozzáállni a kérdéshez, de hát tulajdonképpen már elmúlt negyed órával a kezdési időpont, és ezért azt javaslom kezdjük. Rendkívüli Rendkívül jó volt a szabadságom, és remélem, hogy mindenkinek hasonlóan kitűnően telt az ideje. Ez itt, ahogy észrevették bizonyára, egy rövid része ennek a tevékenységnek, mert márciusig mindent be kell helyezni. Erről jut eszembe, hogy a biztos egy ülést javasolt velem és a koordinátorok részvételével. Ez a jövő héten kerül sorra, tehát a jövő héten fogunk összejönni. Nos, az első pont a napirend elfogadása. Itt egy nincs koordinátori ülés, tehát itt ezt rövidre fogjuk a napirend elfogadása két változtatása, négyes pont, elkerül a napirendről, azért mert nem volt háromoldalú tárgyalás a legutóbbi ülésünk óta. A napirend 15. pontja szintén kikerül a motorkerékpároknak az általunk szerint a tekintetében történő jóváhagyása, ez tulajdonképpen a gépkocsikra vonatkozó szabványokkal kapcsolatos, amely az ENSZ gazdasági bizottságánál született, és itt a testület fogja meghatározni a változtatásokat, amelyeket létrehoz ez a rendelet, és ezért a az Európai Unió működéséről szóló szerződés 218. cikkének hetedik bekezdése az, ami itt alkalmazandó itt, tehát tulajdonképpen 15. pont szerint nem foglalkozunk a változtatással, módosítással. Van-e valakinek megjegyzése? Nincs senkinek megjegyzése, tehát ez azt jelenti, hogy a napirendet elfogadtuk. A következő Ülési jegyzőkönyvek elfogadása 2013. július 10-11-én volt ez az ülés. Hogyha kifogása nincs senkinek, akkor ezt is elfogadjuk. Tehát itt természetesen majd az interneten is közzé tesszük a különböző közleményeket, és az egész világ láthatja, hallhatja, és bárkinek megjegyzése van, akkor írásban közölheti. Ezen kívül szeretnék még szólni a bizottság jelentéséről a protekcionista intézkedésekkel kapcsolatban. Ezt közé tették, ez egy nagyon fontos jelentés, amit bizonyára tudják Örményország elnöke Moszkvában tegnap bejelentette, hogy a Vám Unióhoz csatlakozni kíván Örményország, Oroszországgal, Kazaksztánnal és Fehér Oroszországgal, tehát itt miután minden területen vizsgálják a megfelelést, bizonyos területen még tisztázni kell Örményország esetében Üzbékisztán, és az író kapcsolatáról a következő gyapot betakarításra egy küldöttséget küldünk oda, és akkor majd tisztázni fogunk mindent Üzbegisztán vonatkozásában is. A G20-ak ülése ezen a hétvégén Szentpéterváron kereskedelmi kezdeményezéssel is foglalkozik, majd meglátjuk, hogy jön-e valami jó hír Szentpétervárról a G20-ak találkozó találkozójáról. Most akkor a lényegi kérdésekre rátérve az első témán költségvetéssel kapcsolatos jelentés tervezet, ez tulajdonképpen olyan tervezet, amelyel Janik Sadó foglalkozik, ő az előadója ennek a véleménynek ez az unión kívüli beruházási projekteket támogató finanszírozási műveletek veszteségeivel szemben az Európai Beruházási Banknak nyújtott uniós garancia. Megadom tehát Janik Zsadónak az szót, és itt az aktában megtalálható a jelentés tervezet és akkor most felkérem az előadót, hogy legyen szíves bemutatni a véleménytervezetét. Köszönöm szépen! Szeretnék mindenkit ismételten üdvözölni. Abból az alkalomból, hogy visszajöttünk. És nem hiszem, hogy ez túlságosan bonyolult lenne, nem hiszem, hogy túlságosan sok nézeteltérés mutatkoznak közöttünk, körünkben, de jelen szakaszban nagyon gyors ütemben dolgozunk. Nem is igazán volt időnk első körben véleménycserét folytatni, ahogy ismeretes a kollégák körében. Én egy első változatot állítottam össze, reménykedve természetesen abban, hogy ezt lefordítják. Azt is el tudom képzelni hogy nagyon sok olyan pont van, ahol egyet értünk az Európai Befektetési Bank munkáját illetően, és az iránymutatásokkal kapcsolatban, tehát remélem, hogy elég gyorsan, hamarosan sikerül megállapodásra jutni a besorolást, illetve a minősítést illetően, az, amely az Európai Befektetési Banktól származik, természetesen a fenntarthatósággal kapcsolatban nagyon fontos de itt bizonyos kérdések felmerülnek, hogy az Európai Befektetési Bank hol is áll, milyen álláspontot foglal el a besorolás tekintetében, de a földrajzi hatályt is figyelembe kell venni, illetve az éghajlat változások kapcsolatos kérdéseket a beruházásokkal összefüggésben. Tehát nagyon fontos, hogy az Európai Befektetési Bank hitelezései jobban megfeleljenek az európai Európai Unió célkitűzéseinek, ez a szerződés 21. cikkében szereplő kitétel, tehát a módosításokról pedig szeretnék néhány szót ejteni. Az Európai Befektetési Bank nem igazán van olyan helyzetben, hogy a kisvállalkozások esetében beavatkozza, hanem inkább a közbőső, középső szinten tesz lépéseket. Ezért gondoskodnunk kell arról, hogy a közvetítő pénzügyi testületek, szervezetek hogyan működnek, és azt is fontos vizsgálni, hogy ők megfelelnek-e az Európai Beruházás Bank kritériumainak a különböző projektek kiválasztását tekintve a különböző tárgy, témákat, területeket illetően, illetve az EU-s pénzek megfelelő felhasználását és a megfelelő gondossággal történő eljárást illetően. Második pont éghajlatváltozás. A 20%-át a pénz alapjainak az Európai Beruházási Bank az alatt változás területén kell elkötse, tehát vizsgáljuk azt, hogy a, a különböző alatt változással kapcsolatos projektek hogyan alakulnak. Hogy néhány példát mondjak az Európai Körazási Bank eh, elég eh, jelentős eh, hiteleket nyújt, több száz millió euró értékben Kínának, például a napenergia felhasználása, szélenergia felhasználása területén. Ezek nagyon előnyösek a kínai üzleti vállalkozások számára. Tudjuk a kínai üzleti vállalkozásokról, hogy nagyon is versenyképesek az európai vállalkozásokkal. A dömping kapcsán jutottunk ezen ismeretek birtokába, tehát nagyon alapos ele ellenőrzéseket kell vizsgálni a, arról, hogy hova is jutnak ezek a pénzek. Tehát nagyon fontos az változás, de ugyanakkor ezeknek a pénzeknek megfelelő választ kell adniuk az európai gazdasági igényekre, követelményekre, és a 21. cikkben lefektetett elveknek meg kell felelni az Európai Unió külső fellépéseivel kapcsolatban fontos a megfelelés, és az, az export hitel ügynökségekkel, szervezetekkel való együttműködés is nagyon fontos, tehát az Európai Beruházási Bank persze a különböző intézkedéseiről jelentést kell készítsen azért, hogy meggyőzzön mindenkit arról, hogy az EU célkitűzéseknek megfelelő projekteket hajt végre. Ugyanakkor a támogatás, az átláthatóság, a segítségnyújtás is nagyon fontos kérdések, de majd hagyom, hogy itt az első változattal kapcsolatban megtegyék megjegyzéseket. Remélem, hogy megfelel majd ez. A módosítók határideje következő 7.11-e. Köszönöm szépen az árnyék jelentés tevő következék. Igen, először is szeretnék mindenkit köszönteni a visszatérés alkalmával. Azt gondolom, hogy Hans fontos volt, hogy egy EU garanciát hozzunk létre az Európai Beruházási Bank összefüggésében 2013 és 2020 között a különböző opciókat vizsgálta az Európai Bizottság, tehát a jelen állapotában az Európai Uniós garanciát, illetve az Európai Bizottság a mandátumot most fogja elfogadni arra nézve, hogy vannak-e valamilyen figyelmeztető jelek. Tudjuk, hogy nagyon fontos, hogy az EU célkitűzéseknek megfelelően járjon el az Európai Beruházási Bank, és Janiknak a véleményt elküldöm, amely nem csak azzal foglalkozik, hogy az emisszió csökkentés megerősítése nagyon lényeges az Európai Bizottság javaslata szerint, hanem az átláthatóság, az utánkövetés, nyomonkövetés, a helyi részvétel az emberi jogok, emberi tevékenység megfelelő tiszteletben tartása. Azt gondolom, hogy az Európai Parlament véleményét jól tükrözi mindaz, ami itt szerepel, ahogy azt kifejezésre juttatja az éves Európai Beruházási Bankra kapcsolatos jelentés, amelynek én vagyok a jelentéstevője és árnyék jelentéstevőként is közreműködöm, ami a módosítókat illeti ugyanabba az irányba hatnak az átláthatóság fokozása a környezetvédelmi kérdések szigorúbban történő figyelembe vétele, illetve a szociális és emberi jogok megfelelő figyelembevétele. Megkérdezem, hogy van-e valaki, aki szeretne a teremből szót kapni. Um. Köszönöm szépen, elnök úr! Szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek ezért a kégyen súlyozott dossziéért, illetve az ezzel kapcsolatos munkáért. Árnyék jelentéstevő vagyok, és nagyon jó volt a munka. Két apró megjegyzésem lenne mert az előttem felszólaló megjegyzések jó irányba haladtak. Szeretném elmondani, hogy a korrupció, illetve a pénzmosás továbbra is nagy probléma, ugyanúgy, mint korábban, és ezzel kapcsolatban szeretném elmondani azt, hogy fel kell kérnünk az EBB-t hogy próbáljon meg eljárni ezekkel szemben, hiszen ez kötelezettség, hatékony eszközöket, intézkedéseket kell tennie, hogy a pénzmosással szemben felvegye a harcot. Az EBB-nek az érintett országokkal kell ezekről tárgyalnia. Másodszorban legyen lehetőség a panaszbenyújtásra is. Ilyen tekintetben az Európai Parlament elvéhez kell ragaszkodnunk. Az EBB-nél a fő felügyelők osztályánál kellene egy panasz benyújtási lehetőségre szakosodott szolgálatot létrehozni annak érdekében, hogy az érintett országok az EBB-hez fordulhassanak, és azért, hogy a projekteket támogatni lehessen ilyen tekintetben. Az Európai Unió pedig ö, igényeket, jogosultságokat hozna létre ezáltal az érintett országok számára. És érdeklődve olvasom egyébként ezt a jelentést. Köszönöm szépen. Thank you. Does commission... Uh, Köszönöm. Megkérdezem a bizottságot, hogy szeretne szólni a Dicsek Finn képviseletében Karolin Kaje. Köszönöm szépen a szót. Én szeretném itt üdvözölni a nevét, legyen szíves. Enyel Singh, a DJ Ekvin. Tehát elnézést. Szeretnék köszönetet mondani ezért az érdekes eszmecseréért. Szeretném megköszönni az előadónak is azt, hogy e, méltányolja ezt az aktát, és elismeri, hogy ez egy e, viszonylag e, sürgős munka jelen mandátum lejár 2014 első felében, tehát nyilvánvaló, hogy szükség van arra, hogy folytassuk tovább az Európai Beruházási Bank tevékenységét az Európai Unió területén kívül. Köszönöm szépen. Most akkor hallgassuk meg az érdekelt felet, magát az Európai Beruházási Bankot. Itt van körünkben Alessandro Caranno Erviniut. Európai Beruházási Bank. Igen, igen, köszönöm szépen. Köszönöm szépen az árnyék jelentéstevőnek és a többi hozzászólónak üdvözöljük a lehetőséget arra, hogy a parlamenttel folytassuk a párbeszédet, és ettől a bizottságtól politikai iránymutatást kapjunk. Ez nagyon fontos, mert a külső fellépés összefüggésében, ahogy itt már elhangzott, kifejezetten arra szolgál tevékenységünk, hogy az EU politikát támogassuk különböző területeken, különösen Gondolok itt arra, hogy ebben a többéves pénzügyi keretben az Európai Beruházási Bank csak nem 30 milliárdig adhat hitelt a két évvel ezelőtt befejezett félidős vizsgálat áttekintés nyomán a következő több éves pénzügyi keretben csökkenő tendenciát látunk, tehát csak nem 20%-os csökkenés megy még be a külső fellépésüket, tevékenységüket illetően, tehát itt elmondhatom, hogy ez nagyon fontos, különösen a csatlakozást megelőző szomszéd területeken ez csökkenést von maga után a tevékenységünket. Itt a minőséget illetően már mostanáig is a félidős áttekintést követően a fejlődési hatása nagyon odafigyeltünk, és egy megfelelő mérő keretet alakítottunk ki, amely már most rendelkezésre áll a 2012-es projektekkel kapcsolatban, és információt meg tudunk osztani első alkalom ez, hogy a műveleteink helyi szinten mérhető hozadékát be tudjuk mutatni. Ezen kívül további követelményeknek kell megfelelni konzultációkat, illetően további értékeléseket illetően, tehát mindennek bizonyos hatása lesz, és a szolgálatainkkal majd megfelelő kapcsolat segítségével mindezt megfelelően bemutatjuk, és ahogy az előadó már utalt rá, az Európában megjelenő válság hatására a források eléggé szűkösek, és a szüzleti modellünk ennek megfelelően alakul arra való tekintettel, hogy Európában hogy élünk, mit tehetünk, tehát ezt figyelembe kell venni, amikor Európán kívüli fellépésekről van szó, tehát figyelemmel kell lennünk változásokra, ezek nem igazán következhetnek be túl gyorsan. Itt az éghajlatról. Az éghajlatra nagyon erőteljesen odafigyelünk, és készen állunk arra, hogy a célt eh, megvalósítsuk, ami itt le van írva, a 25%-os éghajlati cél kitűzésről van szó. Szóval ezen kívül egy eh, rendszert is eh, beindítottunk, hogy mérjük már a jóváhagyás szakaszában az üveghatás kiváltó gázok kibocsátásának hatását, és boldogan megosztjuk az adatokat, ahogy idővel azok birtokunkba jutnak. Szóltak itt Kínáról. Az igazság az, hogy a kínaiakkal egy keret megalapodást alakítottunk ki, már 2007-ben volt egy ilyen első megalapodás, és néhány évvel később ezt kísérte egy másik, ami segíti Kínát abban, hogy az erdősítési projektekben, illetve a megújuló energiák hasznosításával kapcsolatos projektekbe be ruházni legyen képes, ugyanakkor a szélerőművek és nap elemek felhasználásával kapcsolatos projekteket úgy alakítottuk, hogy a keret megállapodást ezekkel összefüggésben most ne finanszírozzuk addig, amíg a vitákat nem teljesen sikerült megoldani, és nem jutunk megfelelően összhangba az EU állásponttal. De az Európai Beruházási Bank bármilyen projektje ezen határozat keretében, vagy ezen kívül, mert a kínai folyosítás az különálló módon történik, tehát nem ezen kerethez eh, tartozik. A bizottság eh, hatáskörébe tartozik, tehát a bizottság a kereskedelem területén minden kérdést leellenőriz, hogy az vajon beleilleszthető-e az általános Európai Uniós célkitűzések közé. Tehát mi készen állunk arra, hogy folytassuk a párbeszédet, és teljes mértékben megfeleljünk a követelményeknek, és a gyakorlati lépéseinket így alakítjuk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Van egy további megjegyzést? Satisfactory explanation on track. Kielégítő volt eh, ez a magyarázat. Igen, köszönöm szépen eh, Zsors kollégámnak és Helmut kollégámnak is. Azt, amit elmondtak, eh, köszönöm, mert nagyon hasznos volt a jelentés tevőt támogathatjuk. Köszönöm szépen az EBB magyarázatát is, főként azt, amit eh, Kínával kapcsolatban elmondtak. Ezzel kapcsolatban, elnök úr, én megengedném magamnak, hogy azt mondjam, hogy a következő bizottsági ülésen, ha esetleg eh, több idő áll majd a rendelkezésünkre, mégiscsak eh, vegyük gorcső alá a Kínával kapcsolatos kérdést, konfliktus, ha csak addigra nem tisztázódik ez a kérdés. Tehát jó lenne, hogyha mérleget vonnánk erről a konfliktusról, azért, mert a közvélemény figyelmét is felkeltette, emellett pedig európai érdekekről van szó. Köszönöm szépen! Akkor majd szeptember 11-én 6 órakor a határidő a módosítók benyújtására. És most nézzük a hatodik napi rendi pontot. Szóbeli választ igénylő kérdés megvitatása következik, valamint állásfoglalási indítványtervezet megvitatása a logai táborokban gyártó termékekről. Mint ahogy önök is tudják, eh, logai eh, táborok eh, kényszermunkatáborok Kínában, és ezzel kapcsolatban a koordinátorok egy szóbeli kérdést fogalmaztak meg, és ezt kell majd megoldanunk, megválaszolnunk. Mi úgy gondoljuk, hogy a bizottság képtelen volt arra, hogy magyarázatot adjon megfelelő módon arról, hogy hogyan kíván erre a kérdésre választ adni. Az anyagot lef a kérdést lefordították, viszont az állásfoglalási indítványtervezetet csak angol nyelven bocsátották közre. Meg kell határoznunk, hogy meddig lehet a módosításokat benyújtani, és gondoskodnunk kell arról is, hogy időközben a, tolmács, a fordítást, az anyag fordítását elvégezzék. Ha ez így jó, akkor vágjunk is bele. Nézzük azt, hogy a bizottság hogyan kíván foglalkozni ezzel az ügyjel. Az Kasper úrtól, az EPP-ből származik maga a kérdés, ő most nincs itt. Meg is adom a szót a jelentéstevőnek ezzel kapcsolatban. Elmos úrnak. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt hiszem, hogy mindannyian egyetérthetünk azzal, hogy egy fontos kérdés, és hogy ezt egy tágabb politikai, gazdasági, kereskedelmi, kapcsolati kontextusban kell megvizsgálnunk Kínával. Én az anyagot a következőkkel egészíteném ki. A megközelítéssel egyetértek. Az Európai Parlamentben 2010-ben e- eszmecserét e, folytattunk, és megnéztük azt, hogy e, mi a helyzet, mi a dolgok jelenlegi állása a laogai táborrendszerrel, és hogy ez milyen kihatással van a gazdasági és természetesen politikai kapcsolatunkra is Kínával. Másodszorban, ami a az anyagot illeti, az állásfoglalás tervezetet, tegnap áttekintettem az anyagot, és így első pillantásra megállapíthattam azt, hogy a legfontosabb az, hogy a kínai kormányt felkérjük arra, hogy a dolgok jelenlegi állásáról tájékoztasson. Ilyen tekintetben én az állásfoglalást támogatom. Tovább kell még tárgyalnunk az anyagról Kaspari úrral együtt. Köszönöm szépen! Mindkét dokumentum ott van az önök dossziéjában. És ha megengedik, akkor most a bizottság egyéb tagjainak is adnám meg a szót. Pentlenger úr, igen, köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák. Mindannyian ismerjük ezt a problémát, és Helmut Scholz már 2010. szeptemberében beszélt erről. Nem tudom, hogy ennek az egész műveletnek milyen politikai jellege lesz majd, milyen kontextusban zajlik. Kínával már így is voltak nehézségeink a bor, a napelemek területén, és a többi, és a többi. Úgyhogy lehet, hogy ez már a ö, helyzet fokozódására, eszkalálódására utal, hiszen úgy gondolom, hogy ha komolyan gondoljuk a dolgokat, akkor ügyelünk el arra, hogy a beruházási megállapodások ban kell valamit majd változtatnunk. Nem mondhatunk mindig, nem hajtogathatjuk mindig ugyanazt, anélkül, hogy valamit tennénk, mert az nem segít. Köszönöm. Köszönöm szépen Janek Zsadó zöldektől. Igen, természetesen mi is támogatjuk ezt a kezdeményezést. Én a tolmácsolásból én úgy hallottam, hogy eszkalálódásról beszéltél. Hát nem csak azért van ez így, mert már jó ideje tárgyalunk, és létezik ez a probléma, hanem azért is, mert válságidők vannak. Elég nehéz megmagyarázni a munkavállalóknak, hogy elveszítik munkájukat Azért, mert ilyesfajta verseny létezik, és azért, mert ilyen fajta termékek kerülnek az európai piacra. Olyan termékek, amelyek szörnyű körülmények között gyártatnak le. Így mindenképpen tágabb kontextusban kell tárgyalnunk erről a témáról, azért, hogy megvizsgáljuk azt, hogy a tisztább versenyt a Kínával való kapcsolatainkban hogyan lehetne garantálni. Tehát beszéljünk a termékek nyomon követhetőségéről. Akkor hallgassuk most meg a bizottságot. Jászmánika asszony. Jászmánika Hengszi asszony. A bizottság nevében kibeszél? kérdezi az elnök. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, hogy felszólalhatunk ebben a vitában, és reagálhatunk. Tényleg már 2010-ben megbeszéltük ezt a témát, és akkor nagyon sok kérdést idéztek hozzánk, szeretünk volna ma is beszélni erről. Nyilván az Unió világosan elítéli a kényszermunkát, és az ezekkel kapcsolatos termékek forgalmazását legyen az az Unióban behozott termékek, illetve a harmadik országokba bevitt termékek kérdése. A kényszermunka nagyon sok helyen jelen van a világ különböző szögleteiben, és ezért próbálunk meg információt gyűjteni harmadik országoktól is. Ami pedig konkrétan az Európai Unió és a Kína közötti kapcsolatot illeti, véleményem szerint az Európai Unió nem hagyja ki annak a lehetőségét, hogy Kína esetében hangsúlyozza, hogy mi az ilyesfajta gyakorlatokkal kapcsolatban elítéljük azt, hogyha nem tartják be az alapvető jogokat igen, majd beszélhetünk azt, hogy az Unió a különböző párbeszédek során és fórumokon hogyan hozta fel ezt a kérdést. Az anyag más formákról is beszél. Sokszor beszélünk erről a kérdésről, és az Unió más nemzetközi fórumokon is hangsúlyozza ezt az ENSZ alapjogi tanácsában például az ILO-val is, és az, az ő sztenderdjeivel kapcsolatban is hangsúlyozzuk a kérdés fontosságát. Az együttműködésre szükség van. Említette Üzbekisztánt, az ILO és Üzbekisztán, valamint Banglades és az ILO között létrejött ilyesfajta együttműködés. Az állásfoglalás arról is beszél, hogy azt kell megnézni, hogy a kereskedelmi eszközöket hogyan vethetnénk be. A szabad kereskedelmet és a nyitottságot kell előmozdítanunk, de emellett a fenntartható fejlődést is meg kell támogatnunk. A mi célunk Kínával kapcsolatban a fenntartható fejlődés témájában szeretnénk ezt a témát is előtérbe helyezni, és szeretnénk a munkajogokról is tárgyalni velük, oly módon, hogy megtárgyaljuk a munka kérdését is. Nyilván a problémákat a gyökereknél kell megragadnunk, ez viszont egy átfogóbb válaszra van szükség. Röviden tájékoztatni arról is, hogy a 2010-es tárgyást követően a szolgálat közi csoport, mert létrehoztunk, milyen munkát végzett. A külügyi szolgálattal is együttműködtek, és idén április 18-án üléseztek utoljára. Átfogó mandátuma volt arra, hogy a kérdés hatáját megvizsgálja, nyilván itt nem csak Kínáról van szó, máshol is jelentkezik ez a probléma. Megnéztük azt is, hogy az Unió milyen ö, szakpolitikát alkalmaz, és hogy mit kell frissíteni, napra tenni. Meg kell néznünk azt is, hogy az uniós tagállamok hogyan állnak hozzá a kényszermunka kérdéséhez, és ebből is a bevált gyakorlatokat el kell könyvelnünk. Az intának pedig meg kell néznie azt, hogy hogyan lehetne megtiltani azokat a termékeket, illetve azon termékek behozatalát, melyeket kényszermunka során gyártottak. Nagyon sokat vitáztunk a kényszermunka fogalmának a meghatározásáról. Itt figyelembe vesszük az ILO fogalom meghatározását, a NAT 29-et, és a 105-ös megállapodást is. A kérdés az, hogy megnézzük, hogy mm, hányan érintettek, hányan érintettek az exportjában az ilyen termékeknek, és hogy milyen mennyiségben érkezik be ilyesfajta termék az Unióba. Még egyelőre nem állnak rendelkezésre adatok, és általában titokban is tartják az ilyesfajta adatokat, de az ILO becslése az, hogy körülbelül 2,2 millió embert foglalkoztatnak ilyen vagy olyan kényszermunkával kapcsolatos tevékenységben. Ez kihatással van a kereskedelemre, de nagyon nehéz felbecsülni, hogy mennyire. Az általunk végzett kutatások alapján úgy tűnik, hogy a kényszermunka főként a nem kereskedelmi területet érinti, például az építőipart, nem érinti annyira a legyártott termékeket. És beszélnék a következtetésekről is, de azért még korai következtetéseket levonni, hiszen elég korai lenne levonni bármiféle következtetést. Minden esetre egy általános nyomon, követhető, nyomon követhetőségi rendszer nem oldaná meg a helyzetet, és kérdés, hogy mennyire lehetne hatékony, jogilag helyes és kivitelezhető. Ami a hatékonyságot illeti, természetesen a kérdés az, hogy ha uniós lépéseket teszünk, akkor ez vajon nem eredményez pusztán annyit, hogy a termékek nem az EU-ba fognak érkezni, hanem más harmadik országokba. Ami a jogszerűséget illeti az uniós szabályoknak, intézkedéseknek a WTO szabályait be kell tartaniuk, diszkriminációmenteseknek kell lenniük, arányosaknak, és foglalkozniuk kell az, unió, az unión belüli kereskedelemmel is. Robusztus rendszerre, robusztus engedélyezési rendszerre van szükség, és ezt meg kell tárgyalni az érintett országokkal is, itt utalnék a Kimberley folyamatra. A kényszermunka jellegéből kifolyólag azért én kétlem, hogy szorosan együtt tudnánk működni azzal az országgal, ahol ilyesfajta gyakorlatokat üznek. Az ilyesfajta gyakorlatok általában rejtetten zajlanak, bonyolult láncban, nagyon sok gazdasági szereplővel, így a nyomon követhetőség nagyon nehézkes lenne, már-már lehetetlen. Természetesen beszélnék a gazdasági szereplők költségeiről is ilyen esetekben, az uniós és az érintett országok gazdasági szereplőinek a költségeiről. Meg kell néznünk azt, hogy a kereskedelmi politika hogyan járulhatna hozzá a kérdés megoldásához. Persze mi támogatjuk önöket, az említett csoport folytatja a munkát, hiszen itt egy nagyon összetett kérdésről van szó, de azért további vizsgálatokra van szükségünk. Meg kell néznünk azt, hogy milyen kereskedelmi mixet lehet alkalmazni. Említettem a beruházásokat, a megerősített monitorozást, hiszen az érintett ILO megállapodást az általános GSP és a GSP Plus is érinti a vállalatokkal, a vállalati felelősségről is beszélnünk kell. Az ENSZ idevágó és az OECD idevágó elveit tiszteletbe kell tartaniuk a vállalatoknak. Emellett a kellő gondosság elvét is megemlíteném, és az emberi jogokat, az ezzel kapcsolatos munkát mi támogatjuk, és említettem, hogy a vitát mi támogatjuk, üdvözöljük, nagyon sok mindent megtettek már munkatekintetében. elég nehéz adatokat találni, de megemlíteném, hogy az ILO és a 2014-es munkajogi konferencia majd foglalkozni fog a kényszermunka hatán kívül helyezéséről, megszüntetéséről. Az év végéig még zajlanak ezzel kapcsolatban viták, és mi remélhetőleg átfogóbb vizsgálati eredményekkel állhatunk önök elé a következő alkalommal és ha megengedik, a külügyi szolgálat munkatársának adnám meg a szót, hogy ő elmondja, hogy mi történik Kínában. Igen, George Cunningham vagyok. Kedves tagok, tagok, köszönöm, hogy felszólalhatok, elmondom a véleményünket. Ami az alapvető értékek és az alapjogok kérdését illeti, ez újra és újra felmerül a kínai tárgyalások során a különböző évente megszervezett emberjogi szemináriumokon is beszélünk erről. A megfelelő ENSZ béli fórumokon és az ENSZ közgyűlésén is tárgyalunk erről a témáról. Különböző kontextusokban említjük meg ezt a témát. A 15. szeptember 20-án, tavaly szeptember 20-án megszervezett EU-Kína csúcsértekezleten is felmerült. Ami a témát illeti, az emberjogi aspektus idén, június 25-én tárgyaltuk meg utoljára sokat spekuláltak azzal kapcsolatban, hogy vajon ö, idén megreformálják-e a rendszert. Konkrét javaslat még ö, nem született a kínaiak részéről, de a legutóbbi EU-Kína emberjogi értekezleten a közbiztonsági ö, szakértője Kínának elmondta, hogy a rendszert az év végéig meg fogják reformálni. Mindazonáltal, annak ellenére, hogy úgy tűnik, hogy történik próbálkozás arra, hogy módosítsák a rendszert, különböző oktatási rendszeren, azért úgy tűnik, hogy a rendszert, vagy a rendszer kapcsolatos szabályokat megszegik. Így amennyiben zajlik, vagy megteszik a lépéseket a reformra, mindenképpen szükség van arra, hogy a kényszermunkát más fogvatartási formákkal helyettesítsék. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen. Hadd emeljem ki azt a tényt, hogy bármennyire is nehéz ez a küzdelem, ez a feladat, az Európai Uniónak vezető szerepet kell vállalnia a kényszermunka elleni harcban, és azt gondolom, hogy a termékek importálása is olyan terület, amelyen felléphetünk, és a bizottságnak is teljesítenie kell a kötelezettségeit ebben a tekintetben. Záró megjegyzések? Köszönöm, elnök úr! Nos, ez a mai vita is eh, megmutatta, hogy mennyire komplex és fontos kérdés ez. Egyetértek a bizottság megjegyzéseivel, nevezetesen, hogy ezt a kérdést a nemzetközi kötelezettségek tükrében kell vizsgálni, és az Európai Uniónak ragaszkodnia kell az alapértékeihez, a más országokkal fenntartott viszony terén is. Egyetértek azzal is, hogy az állásfogás tervezett. Eh, jó gondolat, és ő, hogy felveti ezt a kérdést, tovább kell ezzel foglalkozni, nem kell ideológiai csatákba eh, bonyolódni, de el eh, kell érni, hogy elismerjék a kényszermunka aggályos voltát, és tennünk kell annak érdekében, hogy változás legyen ezen a téren. Ennek azt gondolom befolyásolnia kell az Európai Uniónak a, a harmadik országokkal fennálló kapcsolatát is. Világosabbá kell tenni a mi álláspontunkat, pozíciónkat, és bízom benne, hogy a bizottság segíti majd azt is, hogy a parlamentben több vita lehessen erről a kérdésről. Jánik Zsadó kapszót mondja az elnök. Az Európai Bizottság felszólalását hallgatva igencsak meglepődtem azon, hogy milyen diplomatikus nyelvet használnak a és ugye azt hangsúlyozza a bizottság, hogy milyen komplex kérdés ez. Természetesen valóban komplex, de mintha arra a következtetése jutna a bizottság, hogy semmit nem lehet tenni, kínaiakkal való egyeztetések során úgy tűnik, hogy nem tapasztalható semmilyen olyan politikai akarat, ami arra mutatna, hogy az ide Európai Unióba beérkező termékeket hát úgymond megszűrjük, tehát hogy esetleg tiltanánk a börtönökben kényszermunkával gyártott termékek importját. Egyelőre még arról sincsen szó, hogy igazán egyértelműen nyomon követnénk a termékek útját, származását. Ez üzleti lehetőséget jelent az Európai Unió számára, úgy tűnik. Én viszont azt gondolom, hogy ha már egyszer például a bangladesi textil termékek útját nyomon tudjuk követni, és a pénzmozgásokat nyomon tudjuk követni, akkor nem jelenthet megoldhatatlan problémát a laogai termékek nyomon követése sem. Köszönöm, hogy az elnök. Szeptember 24-e kedve lesz a módosítók benyújtásának határideje, mégpedig aznap este 6. és a szavazásra október 14-én kerül sor. Egyenre persze nincsen módosító, a frakciók egyelőre nem nyújtottak be semmit. Nos, következik akkor a szavazás, addig is tartunk 5 perc szünetet, előkészítheti mindenki a szavazókártyáját, és akkor 10-kor szavazunk. Let's uh, resume our proceedings voting time. Nos, akkor uh, folytassuk a munkát, jön a szavazás. Az első szavazásra kerülő téma egy véleménytervezet és annak módosításai, nevezetesen a költségvetéssel kapcsolatosan Peter Stasny az előadó, természetesen a Költségvetési Bizottság az illetékes. Két részben szavazunk, először a véleménytervezet módosításairól. Tehát a módosítók szavazásával kezdjük, van belőlük 20, illetve van jó néhány kompromisszum is. Nos, jöjjön akkor először az egyes módosító mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva jöjjön a kettes módosító, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Hármas módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Négyes mellette, ellene, tartózkodás, el, illetve javítja magát az elnök, elutasítva a négyes. Ellenőrzés, ellenőrző szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Egy szavazattal gratulálok Szkabélek kollégának. Az ötös így kiesik, jöjjön a hetes módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Hatos módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Nyolcas módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva ellenőrző szavazás. A 9-es, illetve a 8-as módosítóról megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 9-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 10-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 19-es mellette, ellene, tartózkodás. Ó, azt mondják, mondja az elnök, hogy kiesik ez a módosító egy korábbi szavazás eredménye miatt, tehát jön a 11-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 12-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva, 13-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva, 18-as mellette, ó, 18-as kiesik, pardon, 14-es két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodás el, elfogadva a második rész mellette, ellene, tartózkodás elutasítva a második rész. 15-ös mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrző szavazást tartunk a 15-ösről, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. elfogadva egy szavazat különbséggel, jöjjön a 16-os mellette, 16-os tehát mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrző szavazást tartunk erről is, megnyitom a szavazást. Tehát 16-os módosító elektronikus szavazás. A szavazást lezárom. Elfogadva, egy szavazat különbséggel 17-es mellette, ellene, tartózkodás, azt hiszem, hogy ugyanaz az eredmény elfogadva. 20-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Záró szavazás, elektronikus szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadva 23 igen szavazattal, szavazat nélkül két tartózkodással. Gratulálok! A második rész a költségvetéshez tartozó módosításokról szól. Jöjjön a 7000-es számú módosítás mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 7001-es módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 7002-es módosító mellette, ellene tartózkodás, elfogadva. Záró szavazás következik. Elektronikus szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadva egyhangú szavazással. A plenáris ülés elé október 23-án kerül majd a téma. Mikrofonon kívül szólnak hozzá. Tehát a következő napirendi ponttal kapcsolatos volt a megjegyzés a Fjellner jelentéssel kapcsolatban. Nos, a következő szavazásunk tehát a tanács és a bizottsággal való tárgyalásokra való felhatalmazás témájában történik, nevezetesen az Európai Parlament és a tanács rendelet módosítása kapcsolatos a téma a kettős felhasználású termékek tekintetében. Tehát ez a kettős felhasználású rendelet módosítása ismertek az álláspontok a bizottságban és a plenárison volt már szó a témáról. Most a Tanács és a a folytatandó tárgyalásokra vonatkozó felhatalmazásról van szó. Még 2012. októberében foglalkoztunk már ezzel a kérdéssel, de további lépésekre van szükség a tanácsok, tanácsal mind a két omnibus aktárval kapcsolatban megállapodtunk már, de aztán komitológia, illetve a delegált aktusok témájában kialakult vita miatt megakadt a folyamat. Köszönöm a szót, elnök úr. Egy kicsit fura hang, ugye torza hangom a hangszóróból, de nem igazán tudom, hogy miért, mint visszhangozna. Minden esetre Fjellner úr Elnézést kérek, csak a jelentésről van szó. Van ezzel kapcsolatban egy kisebb problémánk, amit nem tudom, hogy hogyan kezeljünk. Elvben a szocialista frakció támogatja azt, hogy a tanácsra kezdjük meg az egyeztetéseket. A probléma az, hogy ez a jelentés a jelentés tekintetében nagy többség egyik oldalon sem alakult ki, nagyon szoros az eredmény. Más csoportok is hát nagyon kis többséggel álltak ki bizonyos módosítások mellett. Azt gondolom, hogy igen, nehéz ezt a helyzetet a tanács és a bizottság az előtt tárgyalások során kezelni, de talán érdemes megpróbálni itt egyetértésre jutni. Az én csoportom hajlandó beleegyezni abba, hogy most meginduljanak a tárgyalások, de ennek az a feltétele, hogy a mm, jelentéstevő az előadó vállalja, hogy ide a parlament elé beterjeszt minden egyes módosítást, és mi úgy döntöttünk, hogy mindenért megharcolunk, és nem indulunk neki valamilyen előz, előre kialakított kompromisszummal a tárgyalásoknak, tehát változhat az álláspont. Nem akarunk gyors kompromisszumot, nem akarunk ma kompromisszumot kötni, ki akarjuk deríteni, ki akarjuk próbálni, hogy meddig tudunk elmenni, mennyi mozgásterünk van, és meg vagyok győződve arról, hogy ez egy-két egyeztetés alatt nem fog összejönni, ennél többre lesz szükség. Nem tudom, hogy hogyan lehet ezt a, ezt a padhelyzetet feloldani. Nem tudom, hogy az elnök mit tehet az előrehaladás érdekében. Egyelőre ezeket a megjegyzéseket feljegyeztük, megjegyeztük. Az előadó reagálhat, hogyha kíván. Köszönöm szépen, elnézést is kérek, hogy ilyen későn érkeztem. A reptérről jövök, és a csomagom egy kicsit késett, de végül csak ide értem ez a lényeg. Kicsit bizonytalan vagyok azzal kapcsolatban, hogy most akkor mi az ön álláspontja, egy kicsit vegyes volt, amit mondott, most akkor meg szeretné kezdeni a tárgyalásokat, vagy nem? Hogyha a tárgyalásokat meg kívánjuk kezdeni, akkor lehet ma tartani egy árnyék egyeztetést. Én azt szeretném, hogy felkészültek legyünk az árnyék egyeztetésre, és világos legyen a helyzet nem akarok már előre megelőlegezni döntéseket, de két dolgot világosan kell itt látni. Először is előadóként én tisztában vagyok azzal, pláne, hogy már 9 év vagyok az Európai Parlamentben, szóval tisztában vagyok azzal, hogy ki kell állni a parlamentben elfogadott módosítók mellett. Ezt a mai e-mailemben is azt gondolom megírtam, tehát senkiben nem merüljenek fel kétségek már a tárgyalások előtt. Természetesen komoly kívást jelentenek ezek a tárgyalások, nehéz tárgyalásokról lesz szó. Egy rendezetlen kérdés van. Természetesen lehet hosszasan kihúzni a tárgyalásokat, és eh, hát halogatni a, a döntést, halogatni azt, hogy szóba kerüljön, ez egy igazán fontos kérdés de hát előbb vagy utóbb ezzel kapcsolatban kompromisszumot kell vállalni, el kell fogadni egy kompromisszumot. Én természetesen előadóként a parlament álláspontját követem, de hát hogyha ebben a konkrét kérdésben a parlament nem hajlandó semmiféle kompromisszumra, akkor azt gondolom, hogy valóban rossz ötlet lenne megkezdeni a tárgyalásokat, az egyeztetéseket a többi szervvel. Akkor inkább a második olvasatban kellene szavazni. Nem lenne fair, nem lenne korrekt az, hogyha a parlament belemenne az egyeztetésekbe, úgy, hogy valójában nem is nyitott a kompromisszumra, nem is nyitott a megállapodásra. Tehát ha a szocialista képviselőcsoport nem nyitott a kompromisszumra, akkor azt gondolom az lenne helyes, hogyha a tárgyások megkezdése ellen szavazna. Kedves kollégák, hölgyeim és uraim, a tárgyalások megkezdésével kapcsolatos kérésről kell szavaznunk. Ez a mi hatáskörünk, tehát szavazni kell arról, hogy a tanácssal kívánunk-e egyeztetni. A javaslat megszületett, tehát dönteni kell. Az inte tagok többségének igen szavazata kell ahhoz, hogy megkezdődjenek most a e, tárgyalások. A tartalmi kérdések természetesen önökön múlnak, elnökként ebben nem szólhatok bele, de hadd emlékeztessek mindenkit arra, hogy alapszabályként a háromoldalú egyeztetések elnöke én leszek, és a háromoldalú egyeztetések ülése előtt az előadóval, illetve az előadókkal én találkozom, és ezen egyeztetésen döntjük el, hogy milyen álláspontot képviselünk a tanács felé. Tehát ha bármelyik csoportnak tartalmi megjegyzése van, álláspontja van, azt gondolom, hogy azt leghelyesebb ezeken a trialóg ülések előtti egyeztetéseken felhozni. Tehát eh, egyértelmű a helyzet, szavaznunk kell a javaslatról, bármelyik eh, politikai oldal mondhat természetesen igent és nemet is a javaslatra. Sulc kolléga, tessék. Köszönöm, elnök úr. Nos, a vita már most mutatja, hogy mennyire összetett ez a kérdés és azt is, hogy milyen szoros lesz az eredmény várhatóan. Én is egyetértek azzal, hogy szavazni kell a kérdésről. A hármas pont a mi csoportunkban nem került még elő. Azt gondolom, hogy minden képviselő csoportnak képviselője kell, hogy legyen a tárgyaló csapatban. Itt tehát a határozat, amelyet hozunk, Először is azt adtam hogy a tanácsot tárgyalásokat kezdtünk a, a, a célból, hogy viszonylag hamarosan egy e, második olvasatban elérjük a megállapodást. A felhatalmazás a múlt év e, októberében eh, folytatott eh, tárgyalások alapján áll, tehát tulajdonképpen ez képezi a mandátum felhatalmazás eh, alapját. Természetesen a tárgyalások során ezt még finomították, és a következő ülés, amelyet összehívok, foglalkozik majd ezzel, ahogy azt már elmondtam, tehát nem változtatok ezen. Én magam az előadó lesz a tagja, illetve aki részt vesz a háromoldalú párbeszédben, tehát ez nagyon fontos, csak egyetlen egy hangon szólhat a parlament képviselője, és ez az előadói. Tehát Marityi Sárke Kakelöki a zöldektől és Uma Vékobe. The representative of Google was... Tehát csak ebben a hónapban kaptam jelzést arra nézve, hogy ki lesz a képviselő. Elektronikus szavazást rendelek el, tehát megnyitom a szavazást. Elnézést. A szavazatom itt kulcsfontosságú lehet, de a kártyámat még az előbb nem raktam be a gépbe, de valami nem igazán működik. Nos, itt hát az elemek ellenem dolgoznak, de rendben van, akkor most így bezárom a szavazást. Elfogadtuk. 23 mellette, 4 ellene, és nem volt tartózkodás. Az első három oldalú megbeszélést ma délután tartjuk, de azt megelőzően egy nem hivatalos összejövetelt hívok össze. Én magam a az előadó és az árnyék előadó fogjuk előkészíteni az ülést. Tehát itt a kilences tárgyalások megkezdése ez alkalommal a 94-es, 94-ben hozott tanácsi rendelet módosításával kapcsolatban, ez pedig a 70 774 per 94-es rendelet módosítása a vámkontingensek megnyitásával kapcsolatban marhahús, sertéshús, csirkehús, kétszeres korpa és korpás lisztek irányében a múlt évben történtek a kezdeményező lépések, és egy omnibus tárgyalás beindításáról született döntés, amelyben az előadó vesz részt, illetve az árnyék előadó Christopher Wolf a, az RBP képviselője, tehát én további javaslatok előtt is nyitva állok még, tehát kérem, hogy hivatalosan írásban nyújtsák be ezeket, tehát az árnyék jelentés tevőre vonatkozó megjegyzéseket nyújtsák be írásban. Elektronikus szavazást kezdeményezek, megnyitom, bezárom a szavazást elfogadtok, 25 mellette, kettő ellene nincs tartózkodás. Tehát a három oldalú megbeszélést szeptember 18-án tervező. Ezt a dátumot még meg kell erősíteni. A tízes a tanácssal tárgyalások beindítása ez alkalommal a 98-ban, illetve 97-ben született tanácsi rendelet módosítása az olívaolaj, illetve a pulyka hús importjára vonatkozó. Ez megint felhatalmazáson alapuló jogi aktus és végrehajtáson alapuló jogi aktus, tehát egészen <clears throat> addig jégre tették ezeket a módosításokat, amik ezek a keret akták hát nem kerültek teljes mértékben lezárásra, megbeszélésre. Itt tárgyalások indításáról van szó, az első olvasatban történő megalapodása a tanácssal. A mandátum alapja a múlt év plenáris ülésen hozott határozat, illetve az a döntés, hogy omnibus jellegű tárgyalásokat folytassanak, az előadó én magam vagyok, tehát és az egyetlen árnyék előadó Örepesz az IPP képviselője, hogyha bármilyen más politikai csoport szeretne árnyék előadót állítani, akkor írásban közölje, megnyitom a szavazást. Bezárom a szavazást. Ugyanaz az eredmény 24 mellette 2 ellene nincs tartózkodás. A 11. Eh, napirendi pont következik, ez pedig a ratifikálása annak az eh, tárgyalási eredménynek, amely a drogtikozrok területén született Frank Proust, az előadó. Én elnöklöm a elnököttem a három oldalon megbeszélést, kiegyensúlyozott kompromisszumot értünk el a tanácssal, és a felhatalmazást elfogadtuk, tehát a tanácsban megvolt ez a kiegyensúlyozott eredmény, és most ratifikálás szükséges. a megállapodás ismeretes, nincs meglepő benne, ezt eh, közreadtuk, köröztettük, és elektronikus szavazást nyitok meg. A szavazást eh, bezárom. 22 mellette ellene nem szavazott senki, négyen tartózkodtak. Ez az eredmény, gratulálok az előadónak, kitűnő munkát végzett. Nagyon jó együttműködés valósult meg az árnyék előadóval. Akkor most vége a szavazási időszaknak, és következik a 12-es napirendi pont, a Euromed országokkal folytatott kereskedelem egy állásfoglalás javaslat tervezett áttekintése az Euromed kereskedelmi minisztereinek ülését megelőzően David Martin az előadó, Nico Rinaldi. A múlt évben volt az előadó az Euro mert állásfoglalás elől David Martinnak adom meg a szót, de a múlt évi, a múlt évi előadót is szólítom majd. Köszönöm szépen. Tehát ez az állásfoglalás a miniszteri találkozóval kapcsolatos, amelyet az EU és az Euró med országok miniszterei tartanak novemberben, és a mezőgazdasági és halászati kereskedelem liberalizációját követően Marokkóval, illetve az arab tavasz eh, nyomán a közel-keleti országokkal folytatott kereskedelem eh, területéről is szól ez, de tulajdonképpen itt nem volt túlságosan sok eh, fellépés, tevékenység az arab tavasz nyomán, tehát azt gondolom, hogy az elkötelezettség továbbra is érvényesül, tehát Egyiptom, Szíria, illetve Marokkó tartozik hozzám, tehát Egyiptommal nincs probléma, de világos, hogy nem kívánatos Szíriával jelen pillanatban kereskedelmi megalapodásokra, illetve tárgyalásokra törekedni. Libanon is politikai válságot él meg, a kulcsfontosságú Jordánia a másreg térségben az én számomra, és azt gondolom, hogy sokat tehetünk még Jordánia stabilizáció érdekében, annak ellenére, hogy hát halmas problémákkal küzdik a határai mentén, és rengeteg menekült áramlik abba az országba, és persze Jordánia még mindig figyelemre méltó módon stabil ország, és az az érdekünk, hogy ilyen is maradjon. Tehát mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy Jordániát segítsük gazdasági értelemben. Jelentős segít nyújtunk Jordániának, de nem állom meg, hogy azt mondjam, hogy tulajdonképpen ha két nap múlva bombázni fogják Szíriát, akkor tulajdonképpen felmerül a kérdés, hogy a békét hogyan tudjuk fenntartani a térségben, és többet tehetünk, és többet kellene tennünk annak érdekében, hogy a gazdaság megfelelően működőképes állapotban maradjon, de az eredet rendelettel kapcsolatos szabályok nagyon nagy problémát jelentenek az Európai Unió számára, különösen az Euromed régióban egy Euromed megoldást szorgalmaz az Unió. Azt gondolom, hogy Jordániát úgy kell tekintenünk, hogy vajon hogyan tudnánk segíteni az eredet szabályok könnyedében történő kezelése területében, tehát az importra gondolok itt a textilimportra és a reexport értékére. Egy nagyon érzékeny állapotban, veszélyes állapotban van Jordánia, nincsenek jelentős erőforrásai olaj tartaléka nem rendelkezik, tehát attól függ, hogy milyen támogatást, segít kap kívülről. Tehát persze a gazdasági helyzet nagyon veszélyesen alakul. Körülbelül két millió menekült van még táborban, Jordániában, és valószínű, hogy további millió érkezik, tehát eh, úgy gondolom, hogy a válságban, a térségben nagyon eh, fontos szerepet játszik ezen menekültek eh, fogadásában, és bármit, amit megtehetünk a stabilizáció érdekében, meg kell tennünk. Köszönöm szépen, David. Akkor még mindig foglalkozhatunk-e, hivatkozhatunk az arab tavasszal, egy keserű tél következik talán. Nikola Rinaldi a következő. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Tehát ezt az állásfoglalás tervezetet üdvözöljük, és, és tulajdonképpen az SMC vonatkozásában szeretnék szólni, négy dolgot mondanék. Először is az állásfoglás hangsúlyozza azt, hogy megállapodás szülessen, de ez a jelen időszakban nem elegendő a mediterrán térségében, annak déli részében elhelyezkedő országokkal folytatott kereskedelmünk fel lendítése érdekében, tehát ez persze messze áll attól, hogy a szolgáltatások területén a lehetőségekhez elérjünk, és ez a szállásfoglalásban tükröződik, és tükröződni is kell. Egy paradoxonnal állunk itt szemben. Nagyon közeli földrajzi távolság van a két, földközi tenger térségének két fele között. Olyan sok egyezmény és konzultáció alakult ki, de ugyanakkor nagyon nehéz az üzleti légkör a jogállamiság szabályainak betartását, illetően a különböző szabályok, egyéb szabályok és a szellemi tulajdonvédelme tekintetében. Tehát ezt a kérdést azt hiszem meg kell oldanunk a következő években az Európai Unió és legalább azon országok között, amelyek a földközi tenger térségében találhatók és adekvát követelményeknek hajlandók megfelelni. Ugyanakkor a múltban de hát ez a parlament a regionális integrációt nagyon is szorgalmazta eh, az Európai Unió illetve a mediterrán térségének országai között, eh, ezeket úgy kezelte, mint egyfajta tömböt. És ami fontos itt, ami számít, azt ki kell mondani, eh, hogy egy országonként történő megkülönböztetés egyre fontosabbá válik. Itt van például Jordánia helyzete, melyről már hallottunk ugyanakkor a VTO tekintetében Algériával nincs előadás, Libanonnal nincs előadás, rendkívül bonyolult a helyzet Egyiptomban, Tunéziában, a privilegizált partnerségi egyezményt néhány hónapja írtuk elő, tehát ott előrehaladást tapasztalhatunk, ugyanakkor a palesztin hatósággal javítani kell a kapcsolatokat, mert ez a kereskedelem területén több lehetőséget tár elénk. Paleszt Palesztinia, Palesztina és a dél-mediterrán országok, illetve az Európai Unió között fontos ugyanakkor a telepesek által lakott területeken előállított áruk megfelelő címkével történő ellátása és a Vám Unió szabályának betartatása, külön protokoll, külön jegyzőkönyv érvényes Marokkó viszonylatában a liberalizáció érdekében, és ennek hatását figyelembe kell venni. Ezt szerettem volna tehát elmondani, hogy csak nem minden ország viszonylatában más és más a helyzetünk, úgyhogy nagyon nehéz egy közös megközelítést mindenkire ráhúzni, tehát a kezdeményezések a térségben, a kereskedelem területén így fontosak. A négy vetülete a kérdésnek amely nem tükröződik az állásfoglalásban, a hangsúly a kis és közepete, közepes eh, vállalkozások kérdése, illetve az eh, egyes eh, vállalkozások és személyek közötti megközelítés kapcsolatok rendszere. Ez egy olyan kérdés, amelyek az üzleti életben szerepet játszó fontos üzletemberek helyzetét befolyásolják, turista vízumot kell kérvényezzenek, hogyha utazni szeretnének, tehát nem igazán tudnak könnyen hozzáférni a partnerek akikhez Európában. Tehát ez a kérdés már felmerült a kereskedelem politikai főigazgatósággal, aztán azt mondták, hogy ott nem illetékesek, ugyanakkor már felmerült Malmström biztos asszony kérdésével kapcsolatban, tehát viszonylatában is, és ott azt mondták, hogy nem igazán kompetensek, de a tunéziai kereskedelmi kamara kérdése egy másik kérdés, amivel szintén foglalkozni kell. Vannak tehát itt a gyakorlati uh, életben felhasználható eszközök, amelyeket még rendezni kell a mediterrán térség déli részében. Ugyanakkor vannak nagy lehetőségek a pénzügyi intézményeink számára, hogy létrehozzanak és fejlesztenek a déli térségben kis és közepes vállalkozásokat. Ez nagyon fontos a kereskedelem növekedése területén az Európai Unió és a dél-mediterrán országok között ez egy demokratikus fejlődést jelent, mert nem csak a nagy vállalatok, hanem a kisebb üzleti vállalkozások, üzletemberek közötti kapcsolatok fejlesztését veszi elsőre. Köszönöm szépen Nikola, és az EPP-től szeretnék Colino. Presidente, non si può che accogliere con favore questa proposta di risoluzione. Um, Köszönöm szépen, elnök úr. Azt hiszem, hogy mindannyian üdvözöljük ezt e, az állásfoglalást a kereskedelemmel kapcsolatban, mert ez egy fontos területét érinti az Európai Unió kereskedelmi tevékenységének a dél-mediterrán térség viszonylatában. Ez egy olyan terület, ahogy erre már többen rámutattak, ahol először is a stabilitás az, ami szükséges első ponton nagyon fontos, hogyha például Szíriával foglalkozunk, illetve más példákra is utalhatok, amelyeket már felhoztak itt előttem, az arab tavasz, a forradalmak, a közelmúlt eseményei, és minden ilyen kérdés, amelyek most felbukkannak a felszínen a földközi tenger térségének országaival való kereskedés előmozdítása a növekedést is serkenteni azon országokban, melyek délre helyezkednek el Európához képest, és amelyek ki vannak téve hatalmas menekült beáramlásnak. Libanonba például kb. 35 ezer menekült jön, érkezik, és ezek az emberek megpróbálnak átjutni Olaszországba hajókon, csónakokon. Tehát nagyon sokat kell tennünk, hogy javítsuk a helyzetet a szomszédságban, hogy az alapvető elemeket segíteni tudjuk, az infrastruktúrát javítani, és a növekedéshez hozzá tudjunk járulni. Ugyanakkor tudomásul veszük azt is, hogy olyan országok, mint Tunézia és Algéria, melyek kereskedelmi lehetőséget nyújtanak azoknak az országoknak, a stabilitás vissza állítása érdekében méltánylandó a tevékenysége. Tehát olyan országokkal próbálnak stabilitás érdekében tenni, amelyek Libanon körül helyezkednek el, tehát az euró-mediterrán, tehát az med összefüggésében nagyon fontos szerepet játszik még Európa déli részén Görögország, amely a kereskedelem, a mezőgazdasági termékek és a halászati termékekre vonatkozó egyezményt írt alá. Például az EU és Marokkó a közelmúltban a mezőgazdasági és halászati termékekre vonatkozó egyezményt írtak alá. Tehát meg kell tennünk mindent az afrikai bank nyújtotta lehetőség kiaknázása érdekében, mert ez a fejlődést segíti, ösztönzi, és nagyon erős politikai akarat nyilvánul meg ebbe az irányba, ahogy az tükröződik ezen állásfoglalásban. Azt gondolom, hogy ebben mindenki egyet tud érteni. Még egy kicsit javítani lehet ezen, de jó alapot képez a vitához, de ugyanakkor ahhoz is, hogy egy konkrét adatot is ki tudjunk fejezni, amely növekedést mutat ezen a területen, mely garantálható célzott beruházásokkal Észak-Afrikában, különböző módozatokon, és az néppárti frakció biztos, hogy támogatni fogja ezt az állásfoglalás javaslat tervezetet, és ennek segítségével hozzárul ahhoz, hogy a mediterrán térségében újra éledjen a kereskedelem. Merci, Monsieur le Président. Euh, euh, félicit. Köszönöm szépen, elnök úr. Véleményem szerint ez az állásfoglalás igen óvatosan és okosan fogalmaz, jó irányba indult el legalábbis jobb irányba, mint a korábbi változat. De azért lenne mégis néhány megjegyzésem. Nem említjük Egyiptomot. Nos, a tárgyalási folyamat nem zajlik meg olyan ö, magas szinten, mint máshoz, máshol ö, esetekben, de azért ö, mégiscsak megkérdezném, hogy Egyiptom esetében miért nem említjük meg ezt az országot, és az, hogy nem említjük meg egyáltalán, az politikai jelentőséget hordoz magában. A tizedik bekezdésben joggal utalnak arra, hogy ország specifikus megközelítésre van szükség. A marokkói megállapodás bizonyos mértékben példaértékű, modellszerű, mintaszerű. Megkérdezném, hogy vajon nem rejtőzik, húzódik itt ellentét a között, hogy sikra szállunk az ország specifikusság mellett, és a között, hogy itt megemlítjük Marokkot. A 14-esel kapcsolatban mi, zöldek, kicsit aggódunk. A tunéziai helyzet rendkívül bonyolult, jó, hát itt nem Egyiptomról vagy Jordániáról van szó, de azért mégiscsak bonyolult. Ha itt az at the earliest possible moment, a lehető legkorábbi időbontban szeretnénk megtenni, hát ez nincs összhangban azzal, amit ténylegesen ö, alapelvként elfogadtunk. Azt mondtuk, hogy okosan először átgondoljuk, és utána járunk el. Van még valami, ami különleges, jelentőségű, ami a megállapodást illeti, a tárgyalás előtt egy kiértékelést kell elvégezni. A bizottság tehát a tárgyalások megkezdése előtt végzi el ezt a vizsgálatot. Jó lenne megemlíteni azt, hogy az ilyen értékeléseknél minden megállapodás hatásvizsgálatát ki kell értékelni, megnézni azt, hogy ennek a mezőgazdaságra és a halászatra Európában milyen hatása lenne. Általában véve. Ugye egyébként az országok egymással versenyben állnak. Utolsó megjegyzésem pedig. David Martin említette Jordániát. Véleményem szerint szégyenletes az, hogy ezek az országok ezzel kapcsolatban mennyire vonakodnak. Franz Lóz, igen, köszönöm Tobias Szájfi nevében beszélek, mert ő választókerületében kell, hogy tartózkodjon ma, úgyhogy ő megkérte, hogy én szólaljak fel helyette. Ő üdvözli ezt az állásfoglalást, ez a vitának jó kiinduló pontja. A kollégákhoz hasonlóan neki is van egy javaslata, javaslatot tett, és ezt az előadóát is vette, ezért köszönetet mond. Minden esetre azért mindenképpen szeretne néhány dologra mégiscsak kitérni. A hatodik pontban említjük a bilaterális megközelítést, és azt mondjuk, hogy ez pusztán kiegészíti a regionális megközelítést. A kollégám üdvözli azt, hogy a WTO-hoz nem tartozó országokat is be kell vonni a folyamatba. Egy pán-európai tárgyalásra van szükség Európában az eredettel kapcsolatos szabályokról hiszen ez a gazdasági integráció hatékony eszköze az országok számára. Természetesen minden egyes megállapodás esetében figyelembe kell venni az adott ország fejlettségi szintjét. Ez Marokkora, Jordániára és természetesen Egyiptomra is igaz. Néhány ország jelenleg nehéz, vagy nagyon nehéz politikai helyzetben van, és ez kihat a gazdaságra, illetve az export teljesítményekre is, főként Libanonra és Szíriára gondolok itt. és eh, a kollégám, mint mondottam, kollégám kért fel engem, hogy ezeket elmondjam. Paul Murphy, Goe. Igen, köszönöm. Hát eh, most már a eh, forradalmak, vagy a kezdeti forradalmak ideje azért lejárt, és a folyamata kapcsolatos következtetés az, hogy bonyolult a folyamat, de azért elmondhatjuk azt is következtetésképpen, hogy az új megközelítés melyet a bizottság megerősített szóban a valóságban meghozta eredményét, vagy pedig nem. Hát sajnos ilyen tekintetben azért a mérleg nem túlzottan pozitív. A demokráciák és a stabilitás még mindig szemben állnak egymással. Láthatjuk azt is, hogy néhányan gazdaság és politikai érdekeikhez ragaszkodnak, nagyvállalatok, politikai csoportok szempontjából, emellett pedig a mm, szabadkereskedelem ideológiája és a ezzel kapcsolatban ugyanazt mondható el, mint korábban, hogy ugyanaz a helyzet. Korábban már beszéltünk Erről lehet, hogy az anyag egy kicsit másképpen fogalmaz, de a DCFTA-kkal kapcsolatban pozitív megközelítése van szükség. Ha érdeketek vagyunk abban, hogy a munkanélkülieket, kisgazdákat, stb. is bevonjuk, akkor mindenképpen az Euromed térség tapasztalatait figyelembe kell venni. A jelentés kimondta, hogy csökkenteni kell a munkanélküliséget, stb. És hát akkor majd reménykedünk abban, hogy mégiscsak a dolgok jobbá fordulnak. Hát nyilván a baloldal másképp gondolja azt, hogy hogyan kell a kapcsolatokat lebonyolítani. David Martin beszélt erről, pénzről, melyet fejlesztésekre költünk inkább, és nem bombákra szolidaritásra, fejlesztésre kell építenünk a kapcsolatainkat. Az átfogó, méreható és átfogó szabadkereskedelmi megállapodásokkal szemben. Emellett hangsúlyom azt is, amit Jánek elmondott Egyiptommal kapcsolatban. Igen, hangsúlyozni kellene, hogy a demokratikus folyamatok visszafogottabbá váltak, rosszabbá vált a helyzet Tunéziában. Egyiptom esetében pedig politikai üzenetet mondunk ki, ha nem teszünk meg a megfelelő lépéseket. Egyiptomban a muzulmán testvériség lépéseit figyelme kellett volna venni, meg kell nézni azt, hogy jelenleg mi zajlik, és az, hogy a muzulmán testvériség lépései a jövőben mit eredményezhetnek mások esetében is. A bizottsággal egyetértek, hogy Marokkót meg kell említeni a nyugat-szaharai térséget kivéve. Beszéljünk a hatásvizsgálatokról is, hogy ezekre szükség van a tárgyalások során. Igen, ennyit szerettem volna, köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig ideje meghallgatnunk a bizottságot is. Asszony. Igen, köszönöm szépen. Véleményem szerint a bizottság megpróbálta, már 2011 óta megpróbálta a lehető legnagyobb mértékben hozzáigazítani eszközeit ahhoz, ami a régióban zajlott, többé-kevésbé sikerrel. Megpróbáltuk figyelembe venni azt is, hogy azért időközben jelentősen megváltozott a helyzet a partnerországokban. 2011-ben voltak olyan országok, amelyekkel úgy gondoltuk, hogy az adott országokban gyorsabban tudunk majd előrelépni, és voltak olyan országok is, amelyekkel nem sikerült azért annyira gyorsan előrelépnünk. Több párhuzamos úton haladtunk, megpróbáltuk felgyorsítani a tárgyalásokat, melyek már zajlottak az említett országokkal, beleértve a szolgáltatások témáját is. Ez egy olyan téma, amely kulcs a bizottság számára a régiók fejlesztése szempontjából, de ezek a tárgyalások nem voltak annyira sikeresek, nagyon nehézkesek ezek a tárgyalások, nehéz ezen régiókkal ezeket a tárgyalásokat lefolytatni. Így a következtetésünk az volt, hogy ezeket a jövőbeli DCFTA-kba be kell venni. A Marokkóval való megállapodás már tartalmazza is ezeket. Ezzel párhuzamosan bilaterális nyomon a megfelelőségi értékeléseket is lebonyolítottuk az ipari termékek esetében. Mi úgy gondoljuk, hogy erre is szükség van, hiszen ez ténylegesen integrálná az említett országokat a belső piacba. Nehéz folyamat ez, és lassan halad előre. De azért mi úgy gondoljuk, abban reménykedünk, hogy ezeket sikerül majd a DCFTA-kkal kapcsolatos tárgyalásainkba is belevenni. A regionális integráció szempontjából kulcsfontosságú az Euromeddel kapcsolatos szabályok kérdése. 2011-ben júniusban írtuk alá az ezzel kapcsolatos megállapodást. Azóta az eredet tel kapcsolatos szabályokon dolgozunk, a szabályok átdolgozásán gondolkozzunk, figyelembe véve néhány dél-mediterrán ország agályait figyelembe véve. Az előkészítő folyamatban beszéltük meg ezeket az aggályokat, akkor, amikor a DCFTA-król tárgyaltunk, illetve a tényleges tárgyalások során is hallottunk ezekről. Egyszerűsítenünk kell a szabályokat, a mm, szabályok a szabadkereskedelmi megállapodások szempontjából a legrégebbi szabályokhoz eh, tartoznak. A GSP rendszerből ezeket eh, kivesszük 2014. januárjától. És csak azok eh, a szabályok maradnak ott, amelyek kevésbé hatékonyak a GSP szempontjából. A bizottság megpróbálja leszűkíteni azon termékek körét, amelyek esetében még mindig nehézkesek a tárgyalások. Megnézzük azt, hogy melyek azok a termékek, amelyek esetében sikerülhet megegyeznünk. A meglévő eszközök mellett megpróbáltuk a méreható és átfogó szabadkereskedelmi térségek ügyét is előrevinni. Az ezzel kapcsolatos megállapodások mm, kellenek ahhoz, hogy a helyszínen a beruházási légkörön javítsunk, hiszen ezek segítik majd a beruházásokat az adott országokban. A piaci hozzáférést is megfigyeljük a mezőgazdaság esetében megnézzük, hogy a beruházásokat hogyan lehet megvédeni. Ez egy olyan terület, melyre vonatkozóan a bizottság elmondta, hogy a régió számára egy fontos eszközt jelent. Marokkóval folytatjuk a tárgyalásokat, és Marokkó véleményünk szerint mintaértékű a régió számára. De a velük való megállapodást minden egyes országra külön, külön kell megfogalmazni, ez nem egy kényszerzubony, amelyet minden országra rá lehetne húzni. Figyelme kell venni az ország struktúráját, és azt, hogy az adott ország az uniós vívmányokhoz milyen szinten alkalmazkodott már, hiszen ez eltérő. De mindenképpen szükség van arra, hogy az uniós vívmányokhoz közelítsenek az kezdet-kezdetétől fogva elmondtuk. A Marokkóban való tárgyalások jól haladnak, már két körünk volt, két fordulónk volt, és az év vége előtt lesz egy harmadik tárgyalási fordulónk is. Jó néhány fejezet esetében már előre haladottak a tárgyalások. Vannak olyan fejezetek, amelyek esetében sikerült jóváhagyni a szöveget, de vannak olyanok is, amelyek esetében gyerekcipőben járnak a tárgyalások. Mindenképpen szükség van határidőkre, ütemtervre. A lényeg számunkra az, hogy egy olyan intézkedéscsomagot hagyjunk jóvá, melyet Marokkó végre is tud hajtani. Figyelembe vesszük a fejlettségi szintet, de azt is, hogy a reformok szempontjából az adott országnak mire van szüksége. Gyorsan haladunk előre a DCFTA folyamatban Jordániával is. Az előkészítő folyamatot az elkövetkező egy hónapban le fogjuk tudni zárni, viszont Tunéziával kapcsolatban ezt nem tudom elmondani. Még nem tudunk egyetérteni, és a jelenlegi instabil politikai helyzet nem teremt megfelelő ideális pillanatot arra, hogy tárgyalásokat indítsunk el. Tudnunk kell azt, hogy a partnerünk politikailag elhivatott a tárgyalások iránt hiszen a tárgyalások nehézkesek, és aztán a végrehajtás kemény reformokat is igényel majd. Egyiptommal pedig már volt néhány puhatolozó ülésünk, de jelenleg nem tartunk olyan szinten, hogy velük ilyen folyamatot indítsunk el a közeljövőben. A partnereinknek, melyek még nem VTO tagok, Algéria, Libanon, Libia, az ő esetükben szorgalmazni kell a vto ba történő felvételt. Ez élvezni az elsőbséget az ő esetükben. Ami a miniszteri szintű találkozókat illeti, a mi fő célunk az volt, hogy hangsúlyozzuk a regionális kereskedelmi folyamatokat, hiszen az ilyesfajta folyamatok már három éve állnak. Mi a regionális integrációra nagy hangsúlyt helyezünk, és éppen ezért szeretnénk folytatni a regionális találkozókat, hiszen itt az összes ország helyzetét meg tudjuk beszélni. A kezdeményezésünk, két kezdeményezésünk van. Az egyik az, hogy a mechanizmus kifejlesztését lezárjuk, a másik pedig, hogy együttműködjünk szabályozói kérdésekben a nem tarifális akadályokról is tudnánk éppen ezért tárgyalni, illetve a regionális alapról. Köszönöm a figyelmüket. Köszönöm szépen. Kérdezném az előadókat, hogy szeretnének-e bármit is hozzáfűzni így a végén. Hát nem tudom, hogy mit tudok még elmondani. Jordánia esetében a szokásos kereskedelmi tárgyalások, amelyek esetében az, hogy eredményt érünk el az elkövetkező hónapokban, eredményt érünk el, hát rendben van. hát bántorítani kell, és támogatni, mégpedig a lehető leghamarabb. A kollégák említették, hogy Egyiptom nem szerepel az anyagban. Ez így van. Ezzel kapcsolatban azt kell elmondanom, hogy azt kell megnéznünk, hogy mit is látunk. Hát pontosan elmondhatjuk azt, hogy mi is jelenleg a politikai helyzet, de itt az anyagot kereskedelmi szempontokra kell összpontosítani. A jelenlegi politikai helyzet nem teszi lehetővé a kereskedelmi tárgyalásokat. Ez igaz? Mondhatjuk ezt, vagy mondhatjuk azt is, hogy elkezdhetjük Moszáj elnökkel, vagy a muzulmán testvérséggel vagy a polgári kormányjal, vagy pedig a katonasággal a tárgyalást. Ezt ilyeneket mind kimondhatjuk, de azért ez nem segíti az anyag ügyét, éppen ezért a hallgatás itt helyén valóbb lenne. Egész egyszerűen vegyük tudomásra azt, hogy egyébként nincs az anyagban, és lépjünk tovább ezen. Nikola? Köszönöm, ezt nem igazán tudom kiegészíteni semmivel azt elmondanám, hogy ami a termékek kérdését illeti Izraellel, hát ez egy olyan kérdés, amelyet már a parlament annyiszor megtárgyalt, hogy csak hangsúlyozni tudom azt, hogy a megkeresésekre válaszolnia kell a bizottságnak másodszorban. Még egyszer hangsúlyoznám azt, hogy az anyagnak tükröznie kell a kkv helyzetét. Jelenjen meg ez, és hogy mondjuk ki azt, hogy a kereskedelem munkahelyet teremt. Nem eszköz önmagában véve, de mindenképpen szükség van munkahelyteremtő intézkedésekre a dél-mediterrán országokban, legalábbis azon országokban, melyek hajlandóak javítani kereskedelmükön velünk. Vannak ilyen országok. Ne hagyjuk magunkat túlzottan befolyásolni attól, hogy mi történik, zajlik jelenleg Szíriában, Egyiptomban és Libanonban. Mert azért voltak, vannak pozitív jelek is, tehát előre halad a helyzet. Köszönöm szépen, és ezzel lezárjuk ezt a témát. A módosítások benyújtásának határideje szeptember 9-e délután 6 óra. És a szavazást a következő ülésünkön bonyolítjuk le. Ne felejtsék el, hogy szeptemberben még két ülésünk van. In October. A plenáris ülésen egyébként váraton októberben lesz majd szavazása témában. Jöjjön akkor a 13-as napi rendi pont. Felvetődött az a javaslat, hogy a 13-as és 14-es napirendi pontot együtt tárgyaljuk, hiszen összekapcsolódnak. Mind a két vélemény az INKO számára készül, ők a felelős bizottság. Az első eset a termékek piaci felügyelete. Ennek Zsors Kutás a, az előadója. A második vélemény előadója pedig Krisztiána Muscardini, aki sajnos ma nincs jelen. Mind a két esetben meg kell vitat, figyelembe kell vennünk a véleményekhez érkezett módosítókat. Ezekről a témákról már több alkalommal volt egyébként vita. A kutás véleményhez 93 módosító érkezett, a Muscardini véleményhez pedig 64. A módosítók ismertek, ott vannak az önök dokumentumgyűjteményében. Kezdjük akkor a közös vitát. György Kutás kap először szót, mutassa be tehát a véleményt. Köszönöm, elnök úr! Nos, mielőtt még a módosítókra térnék, áttekinteném a vélemény történetét, hiszen a legutóbbi ülésünk óta volt egy nyári szünet is, tehát a piaci felügyelet egyre fontosabb kérdés, egyre nagyobb jelentőséggel bír, hiszen előfordulnak olyan termékek az Európai Unió piacán, amelyek nem felelnek meg az előírásoknak, sőt úgy tűnik, hogy nő is ezeknek a száma, tehát igen, aggasztó jelenségek figyeltük meg, már csak amiatt is, mert egyes tagállamok nem szentelnek megfelelő erőforrásokat a témának. Természetesen a kereskedelemmel kapcsolatos főleg a kérdés. Az Európai Unió egyre jobban megnyitja a piacait a harmadik ország belől a harmadik országok felérkező termékek előtt, hiszen új szabadkereskedelmi megállapodásokat ír alá, így aztán a harmadik országokból érkező termékek száma nő. Bizonyos esetekben nem sikerült, a, nem volt lehetséges azonosítani a harmadik országokból érkezett előírásoknak nem megfelelő termékek gyártóját. Mindeközben pedig természetesen az Európai Unióban székelő gyártók igen komoly összeget fordítanak az előírások teljesítésére, a megfelelésnek, miközben pedig hát olyan gyártókkal versenyeznek, akik ezeknek az előírásoknak nem felelnek meg, ez az EU szakpolitikai céljának teljesítését is alásra, ráadásul veszélyezteti az európai ipar versenyképességét is. Ezen helyzet ismeretében éltem néhány javaslattal a bizottsági javaslatok jobbítása érdekében. Az első például az, hogy a harmadik országok piacfelügyeletei eh, hatóságaival működjünk együtt, különösen ugye azon országok esetében, amelyek eh, hát preferenciális hozzáférést élveznek a piacunkhoz, illetve azt is javasoltam, hogy ezzel a témával az Európai bizottság a kereskedelmi tárgyalások során is foglalkozzon, illetve javasoltam, hogy megfelelő erőforrásokat szenteljünk a piacfelügyeletnek és az importok ellenőrzésének, már csak azért is, mert a nagy belépési pontokon, a nagy kikötőkben például komoly problémák vannak az európai belső piac ismeretében, hatékonyabban kell fellépni, hiszen az ott beérkező javak az egész EU-t érintik. Ezen kívül pedig aktívabban kell erősíteni az együttműködést, és egységes feltételeket kell biztosítani a felügyeleti rendszer érvényesítése érdekében. Meg kell keresni a piacfelügyeleti rendszer gyenge pontjait. Ezen kívül azt is javasoltam, hogy a bizottság kritikusan értékelje a tagállamok között és a harmadik országokkal folytatott együttműködési mechanizmusok működését. Végezetül pedig javasoltam, hogy az Európai Bizottság hozza létre és koordinálja egy pán-európai kár adatbázis, mm, adatbázist, ezáltal támogatva az illetékes hatóságok által hozott piacfelügyeleti intézkedések végrehajtását, de értendő a Eurosafe, a Eurocommerce és a többi, és a többi Business Europe, illetve még az EGSB is aktív ezen a téren. A módosításokkal kapcsolatosan megjegyezném, hogy örömmel üdvözöltem az összes módosítót. Ezeknek nagy része új ötletekkel, új gondolatokkal szolgált, ami azt gondolom, hogy növeli a vélemény értékét és hasznosságát. Rengeteg új külön bekezdést javasoltak. Én egyelőre csak két kompromisszumos módosítót javasolnék az egyes cikk, illetve az egyes preambulum bekezdéssel kapcsolatosan, de hát természetesen a kollégák esetleges javaslataira mindenképpen nyitott vagyok, lehetséges még, hogy új kompromisszumok is születnek. A szavazási lista és az eddig elértő kompromisszumok péntekre elérhető lesz, elérhetőek lesznek, tehát addigra megküldöm ezeket. Az összes elnék előadónak köszönöm a munkáját, köszönöm a gondolatait, ötleteit. Ahogy említettem, ezek mind jobbítják a piacfelügyeleti rendeletet. És eh, hát még zárásképpen megjegyezni, hogy bocsánatot kell kérnem, ugyanis az Ekon bizottságban egy szavazáson részt kell vennem, tehát én nem leszek itt végig, de az asszisztensem itt marad, és hát természetesen fejezi az elhangzottakat és tájékoztat. Köszönöm, hogy az elnök. Mielőtt megítnám a vitát, emlékeztetnék mindenkit arra, hogy itt csak a kereskedelme kapcsolatos kérdésekkel kell foglalkoznunk. Nem volt lehetőségem az összes módosítót végigolvasni, de hát azért beletekintettem a módosítók szövegébe, és hát sajnálatos módon tapasztalom kellett, hogy vannak olyan módosítók, amik a mi területünkkel egyáltalán nem kapcsolatosak, tehát nem kereskedemmel kapcsolatosak. Az IMCO jelentés vitájának az IMCO-ban kell zajlania, nem nálunk, úgyhogy szigorú leszek ebben a kérdésben. Sajnálatos, hogy érkeztek olyan módosítók, amelyeknek egyáltalán nem a e, kereskedelemmel kapcsolatos e, aspektusok jelentik a témáját. Köszönöm tehát az eddigi felszólalást, és megnyitom a vitát a e, kutás jelentés témájában. Az EPP kap szót, az emlék előadó. Köszönöm, elnök úr. Nagyon rövid leszek. Figyelmesen hallgattam a kutatási kolléga hozzászólását. Azt gondolom, hogy a fő pontokban egyet is érthetünk, és ezt um, az egész néppárt nevében mondhatom. Több módosítót is benyújtottunk, de azt gondolom, hogy több esetében uh, kompromisszumra is lehetőség van, mint ahogy az előadó is említette. A módosítók egy része erősebb koordinációt kíván a vámatosságok körében létrehozni, hogy jobb legyen a felügyelet a legális gazdaság szabályozása érdekében, illetve annak érdekében is, hogy a fogyasztók érdekeit szolgáljuk, hiszen a jobb védelem és a jobb ellenőrzés, felügyelet, a jobb információ megosztás az ő javukat is szolgálja. Emellett javasoljuk a harmadik országokkal való együttműködés erősítését, illetve az ellenőrző szervek együttműködésének javítását, különösen az esetleges hamisítások kiszűrésére. Ezzel kapcsolatosan meg kell vizsgálnunk a titkárságról érkező javaslatokat. Ha jól tudom, ezek pénteken érkeznek majd. Ezek fényében kiegyensúlyozott eh, módosítót igyekszünk összeállítani a jobb piacfelügyelet és jobb eh, biztonság érdekében. Köszönöm. Mikrofonon kívül beszél sajnos az elnök. Köszönöm a szót. Köszönöm az előadónak a jelentést és az együttműködést. Nagyon rövid leszek, hiszen természetesen már ugye erről kétszer is volt vita, tehát a véleményemet hallhatták. Az eladó felvetésével egyetértek, a felügyeleti mechanizmusokat valóban erősíteni kell. A fő újdonságok, a módosítóimban szereplő fő újdonságok a nemzetközi kereskedelemhez kapcsolódnak. Tulajdonképpen a kockázat elemzést ki kell terjeszteni a fogyasztókon túl más körökre is, például a gyártási folyamat során is lehetnek veszélyek, a gyártásban dolgozók is veszélybe kerülhetnek. Ez mindenképpen kereskedelmi kérdés, azt gondolom, hogy most lehetőségünk van kiemelni, hogy milyen veszélyes gyártási folyamatok zajlanak bizonyos esetekben, illetve például a szociális dömpingre is fel kell hívni a figyelmet a munkavállalók jogainak tekintetében. Ezen kívül van egy javaslatunk arról is, hogy terjesszük ki azt az időkeretet, amin belül a piac felügyeleti szervek eh, adott termék eh, felfüggesztését kérhetik, ezt három napról öt napra szeretnénk növelni. Köszönöm, most a bizottság kap szót, Deszminaszpanó asszony, ő a fogyasztói kérdések felelőse, tessék. Köszönöm, elnök úr. Tehát csak a piac felügyelethez szóljak hozzá. Igen. Köszönöm a megjegyzéseket. Ez a második alkalom, hogy itt lehetek a bizottságban ezzel a témával kapcsolatosan. Mi is örömmel köszöntettük a kereskedelmi kérdésekkel kapcsolatos módosítókat. Megjegyezném, hogy a módosítók jó része a piacfelügyelet erősítését szolgálja, és ebben a témában mindenképpen egyetértünk, ezt a célt a bizottság is üdvözli. érdekes kérdéseket vetettek fel az eddigi hozzászólók. Én magam az online csatornákra koncentrálnék először, nagyon érdeklődve figyeltük az ezzel kapcsolatos módosítókat. Szeretném egyébként tisztázni, hogy a mi javaslatunk is tartalmaz olyan elemeket, amelyek javítanák az információ cserét olyan termékek esetében, amelyek online csatornákon érkeznek be az EU-ban. Örömmel üdvözlöm a munkavállalókat érintő kockázatok kezelésére irányuló módosítót azt gondolom, hogy a foglalkoztatási törvények, illetve a, az, a munkavállalók jogai valóban fontosak, de nem biztos, hogy ennek a javaslatnak a témájába tartoznak, ezt még meg kell vizsgálnunk. Az adatbázis kérdése is szintén fontos, a legutóbbi ülésen is szóba került. Kíváncsi lennék a véleményükre, hiszen a bizottság már egy több éves cselekvési tervet létre is hozott a tagállamokkal együtt a piacfelügyelet érdekében, és ebben konkrétan szerepel az együttműködés és információcsere javítása, tehát már van megállapodás arról, hogy igyekszünk ezt előmozdítani. Ahogy az előadó mondta, az üzleti vállalkozások pozitívan fogadták az ötletet, és nagyon jó a gondolat egyébként is. Azt nem tudom, hogy a kereskedelemmel kapcsolatban kiemelten érdemes ezzel foglalkozni, hogy hozzáadott értéket jelente, hogyha a kereskedelemhez kötjük, és hát realisztikusnak kell lennünk, nem biztos, hogy a tagállamok képesek hozzájárulni egy ilyen adatbázishoz, hiszen még ha a rendszert a bizottság működteti, akkor is kétes, hogy az e- a tagállamok megfelelő erőforrásokat tudnának-e szánni az adatok eljuttatására, úgyhogy érdemes ezt is figyelembe venni. Összességében üdvözöljük a bizottság munkájának eredményeként született előrelépéseket, eredményeket, és mindenképpen igyekszünk minden támogatást megadni a munkához. Köszönöm. Köszönöm, mondja az elnök. Ezzel a vitát le is zárom. A módosítókról szóló szavazás következő ülésen lesz, szeptember 17-én. 14-es napirendi pont, a fogyasztási cikkek biztonságossága következik. Krisztiána Muscardini az előadó, ő nincs jelen, de az ő hozzájárulásával megvitatjuk a fogyasztói termékek kötelező eredet megjelölésének témáját. Eredetileg a bizottság állított össze javaslatot a kötelező eredet megjelölésről, az importált termékek esetében, aztán ezt később inkompatibilisnek tartották a VTO szabályokkal, hiszen ez diszkriminatívnak tekinthető az importált termékekkel szemben, ezért most új javaslat talált elő a bizottság, ami minden a belső piacon forgalomba kerülő termékre vonatkozik, és így nem diszkriminalizálja az importált termékeket, javakat. A téma természetesen az IMCO-hoz tartozik, ők az illetékesek, nem az INTE, mint ahogy az előzőben. Így aztán ez a, az a vélemény az IMCO-hoz tartozik. A módosítók megint csak hozzáférhetők, ott vannak a dokumentumban, 64 van belőlük összesen. Kétlem, hogy mindegyik a mi bizottságunk hatáskörébe tartozna. Én azt gondolom, sőt, hát biztosan tudom, hogy a mi módosítóinknak csak a kereskedelmi témákhoz kell kötődnie, így aztán erre is fogom korlátozni a módosítókat. Nem szeretném, hogyha más bizottságok beavatkoznának a kereskedelmi kérdésekbe, és viszont én sem avatkoznék be más eh, bizottságok területébe, hiszen hát konzisztensen kell alkalmazni ezeket az elveket, nekünk is úgy kell viselkednünk, ahogy azt más eh, bizottságoktól szeretnénk látni. Most pedig eh, megadám a szót az elnyék előadóknak, Salvatore Iacolino, EPP. Köszönöm szépen, elnök úr! Jó néhány dolog elhangzott az elnök részéről. Muscardini asszony is ugye sokat beszélt legutóbbi ülésen az eredet megjelölésről, mi ebben teljesen egyetértünk, azt gondolom, hogy a belső piacra a harmadik országok bekerülő termékek esetében ezt meg kell jelölni, illetve azt is, hogy milyen összetevői vannak egy-egy terméknek, tehát teljesebb információt kell biztosítani a fogyasztóknak. Fontos megvédeni az egyes termékek hitelességét, megfelelő hiteles információkat kell adni ezekről. Ezzel kapcsolatosan is adtunk le módosítókat, de azonnal, hogy megállapodhatunk a leghelyesebb szöveg tekintetében, megfelelő védelmet kell nyújtani, és a kialakított rendszernek egy közös erőfeszítés eredményének kell lennie. Az EPP mindent megtesz majd annak érdekében, hogy konzisztens rendszer alakuljon ki a fogyasztóvédelem terén. Köszönöm. Jörg a szocialisták nevében. Köszönöm, elnök úr, rövid leszek azt gondolom, hogy a Muscadini asszony által benyújtott kompromisszumos javaslatok kiegyensúlyozottak, megfelelőek, úgyhogy szinte mindennel egyet tudunk érteni, amit az előadó asszony javasolt. Egy valami hiányzik, miatt nyújtottam be egy módosítót az online értékesítéssel, internetes értékesítéssel kapcsolatosan, de összességében azt gondolom, hogy igen, kiegyensúlyozott munka született, a kompromisszumok mellett azt gondolom, hogy bizonyos módosítók törölhetők is, hiszen vannak olyanok, amelyek nem az inte hatáskörébe tartoznak, ezzel még csökken majd a módosítók száma. Köszönöm. Az elnök mikrofonon kívül beszélt ismét, úgyhogy nem hallottuk, ki kap szót. A bizottság kap szót. Parancsoljon. Köszönöm, elnök úr, és köszönöm a tagok felszólásait is. Mi a javaslatot, és bizonyos módosítókat is. Látható, hogy a jobb azonosítás és nyomonkövethetőség mellett tette le a voksát a bizottság, és pontosan ez a bizottság célja is már az Európai Bizottságé. Mi azt is biztosítani igyekszünk, hogy gyakorlatias, jól alkalmazható szabályok szülessenek, amelyek nem rónak túlzott terhet egyik tagállamra sem. Bízom abban, hogy a, az előadóval és a bizottság tagjaival együttműködve biztosítani tudjuk azt, hogy a módosítók hatása nem lesz aránytalan, nem lesz túlzott a célok ismeretében. A termékek eredetének feltüntetése tekintetében meg kell találni megfelelő egyensúlyt, a nyomon követhetőség, illetve a megjelölés módja között ez az a téma, ami az összes bizottságban a legtöbb vitát kiváltotta. Azt gondolom, hogy önök a kereskedelmi bizottságban mindenkinél jobban tudják, hogy ez a rendelkezés nem újdonság, sok más területen, sok más országban is létezik. Az export esetében is kötelező az eredet megjelölés, tehát nem újdonság ez, ez a jelenlegi gyakorlat üdvözöljük azt, hogy önök támogatják a javaslatnak ezt az elemét, és hát általában az ezzel kapcsolatos rendelkezéseket. Ennyit szerettem volna elmondani, és hát természetesen a továbbiakban is igyekszünk a módosítókkal kapcsolatban minden lehetséges segítséget megadni önöknek. Köszönöm szépen. Akkor most lezártuk a vitát erről a második aktáról. A szavazásra a következő ülésünkön kerül sor szeptember 17-én. De majd leellenőrzöm még a módosítók befogadhatóságát. Ahogy már mondtam, a 15. napi rendi pontot töröltük ebből a napi rendből. A 16. napi rendi pont következik, ez pedig a bizottság által tartandó előadás amely a munka legrosszabb formáival foglalkozik a kereskedelem összefüggésében bizottsági szolgálati eh, munkadokumentum. Ez a bizottság nagyon büszkén mondhatja el magáról, hogy eh, a közelmúltban a gyapot, illetve a eh, kaha üzetvényeken alkalmazott gyermek munka kérdésével foglalkozott. A következő ülésen Bangladessel foglalkozunk, például azzal foglalkozunk, hogy ezen gyakorlatokat hogyan lehet visszaszorítani, milyen intézkedések történtek, és a kereskedelem részét kell képezze a gyermekmunka legrosszabb formai elleni küzdelemben, és ezért egy szolgálati dokumentumot állított össze a bizottság. Monika Hansen fogja megtartani az előadást a bizottság részéről. Köszönöm szépen, elnök úr, hogy szót kaptam, és bemutathatom a bizottság szolgálati dokumentumát, amely a gyermekmunka és kereskedelem legrosszabb formáit tárgyalja. Talán egy kicsit érdemes visszatekinteni a történetére a dokumentumnak. Egy 2010-ben eh, kibocsátott szolgálati dokumentum foglalkozott a gyermekmunka elleni fellépéssel, és az a tanulmány egy átfogó képet alkotott eh, az egész kérdésről és az EU fellépéséről. A kereskedelmi betületével is foglalkozott hangzott a kérdésnek részletesebben a vita, amely ezt követte a tanácsban, illetve a tanácsi következtetésekben melyeket elfogadtak, arra kértek bennünket, hogy mélyebbre tekintsünk és vizsgáljuk azt, hogy a kereskedelem és a gyermekmunka legrosszabb formái hogyan köthetők össze, az illetékes nemzetközi szervezetek hogyan foglalkoznak a kérdéssel, és más nemzetközi tapasztalatok mit mutatnak. Azt gondolom tehát, hogy a szolgálati dokumentum bemutatásával a mai napon azt tudjuk közölni, hogy befejeztük feladatunkat, teljesítettük, és milyen eredményekkel járt ez a munka. Azt gondolom, hogy globális szinten kell kiküszöbölni a lehető legrosszabb formáig a gyermekmunkának, és a Lisszaboni szerződés, illetve a külső fellépés tevékenységét az EU alap elvei kell irányítsák ezeket a veszélyes és legrosszabb munkákat a gyermekek esetében mindenféleképpen tiltja az Lisszaboni szerződés, és figyelembe kell venni ezeket a külső felépés során, és ezen komplex kérdés megértése nagyon fontos, és ebben a szolgálati dokumentumban a kereskedelem, illetve a gyermekmunka legrosszabb formái közötti kapcsolatot tekinti át a nemzetközi tapasztalatokat, különös tekintettel az ILO, tehát a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet, a Világbank és az UNICEF tapasztalataival összefüggésben, akikkel szemináriumot rendeztünk, hogy mire hatóan tudjuk tanulmányozni ezt a területet, illetve a civil társadalom tapasztalatait is figyelembe vettük. Empirikus tapasztalatok és irodalom támasztja alá a tapasztalatot, amely rendelkezésünkre áll e témában, és jelen EU-s politika is nagyon fontos. Ez nem, ez tulajdonképpen nem egy közlemény, tehát nem tesz ajánlást a jövőre nézve, hanem szolgálati dokumentum. A legtöbb tanulmány foglalkozik például az Nemzetközi Munkaügyi Szervezet tanulmányai azt mutatják, hogy 55%-a a gyermekmunkának legrosszabb formának tekinthető, és tulajdonképpen bizonyítékok állnak rendelkezésre alátámasztandó ezt, amikor a leg rosszabb formáit vesszük figyelembe a gyermekmunkának, a veszélyes munkát tettük első helyre, első pontban azért, mert 90%-ot tesz ki a gyermekmunka esetében ez, és a normális gazdasági tevékenységhez, a gyártáshoz és kereskedelemhez köthető. Ugyanakkor a feltétel eh, nélküli legrosszabb formái a gyermekmunkának a büntető, eh, jog szerint büntethető tevékenységhez köthetők, és kereskedelemben is eh, folytatnak ilyen tevékenységet. Ugyanakkor azt látjuk, hogy a bizonyítékok amellett szólnak, hogy az elmúlt évtizedben bizonyos esetemben csökkent ez a formája a gyermekmunkának, a gazdasági válság is közrejátszott ebben, de ugyanakkor a gazdasági növekedés csökkenése a gyermekmunka különböző formáinak mérséklődésével járt együtt. Ázsiában ez megfigyelhető, de ugyanakkor, amikor a szaralati afrikai országokra tekintünk, hasonló rendet látunk, ami a különböző szektorokat illeti a mezőgazdaság a vezető ezen a területen 60%-kal, és kis gazdaságokban figyelhető itt meg, hogy a problémát nagyon nehéz kiküszöbölni, illetve lekövetni ennek a helyzetnek az alakulását és beazonosítani azt 26% a szolgálatásban, 7% a késztermékeket gyártó szektorban. Pozitív trendnek vagyunk tehát tanulj, de a probléma még megmarad. Messze vagyunk a nemzetközi munkaügyi szervezet célkitűzésétől, mely szerint 2016-ig teljes mértékben szeretnék kiküszöbölni a gyermekmunkát, és azt becsüljük, hogy a gyermekek 7%-a világszerte még mindig említ, érintett valamilyen veszélyes munkában. Persze ezt a helyzetet érinti a gazdasági válság. Mielőtt erre a bizottsági ülésre jöttünk, a nemzetközi munkaügyi szervezettel tárgyaltunk, és megtudtuk, hogy szeptemberben eh, a múlt évig érvényes új adatokat fogják közreadni, és akkor meglátjuk, hogy mi a helyzet a trendeket, illetve a jelen időszakban. A probléma tehát itt van előttünk, és ezért az alap gyökereivel kell foglalkozni, a szegénység, a jó minőségű oktatás és eh, szociális biztonsághoz való hozzáférés, a munkaügyi szabályok figyelembe figyelmen kívül hagyása és bizonyos kulturális okok játszanak közre a kereskedelmet illetően. Az a következtetésünk, hogy ö, tulajdonképpen alig köthető legrosszabb ö, formája a gyermekmunkának a nemzetközi kereskedelemhez, talán 5% a legmagasabb. A tendencia azt mutatja, hogy a több nemzetközi kereskedelem egyre kevesebbet számít a gyermek munkára, és ahogy az életszínvonal nő, a szegénység csökken, a gyermekekre egyre kevésbé számítanak, tehát tulajdonképpen a kereskedelem más térségekbe irányul, és talán a szegénység kiküszöbölésével jobban léphetünk ezen a területen is. A gyermekekre gyakorolt hatást vizsgálja az UNICEF és a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet. Bizonyítékát találták annak, hogy a kereskedelmi korlátozások esetében a gyermekek is lépnek a formális tevékenységbe de bizonyos veszélyes tevékenységek megmaradnak, és a helyzet súlyosabbá válik, ezért az Európai Unió arra törekszik, hogy továbbra is lépéseket tegyen a legrosszabb gyermekmunka kiküszöbölése érdekében, és holisztikus megközelítést alkalmaz a gyökerekhez nyúl, a segély, a pénzügyi megoldások, a minőségi oktatás és a jólét támogatása, a párbeszéd a kormányokkal, a munkaügyi szabályok betartása érdekében, illetve a társadalmi felelősségvállalás szintjének emelése a vállalatok esetében a szegénység ellen és a gyermekmunka elleni fellépés, harmadszor pedig inkább az egész társadalomra és nem bizonyos szektorokra kell odafigyelni. Az általános preferenciák rendszere nagyon fontos, és az általános preferenciák rendszerére vonatkozó rendeletben a gyermek munkára is kitételt található a kormányokra eh, nyomást eh, szükséges gyakorolni azért, hogy kiküszöböljék a legrosszabb gyermekmunkaformákat az országban. A szolgálati dokumentum tehát leszűri azt, hogy más fontos eszközökkel együtt látjuk, hogy a kereskedelempolitikára igenis hárul bizonyos szerep hosszú távon a gyermekmunka visszaszorítása tekintetében, de ösztönzés alap kell, hogy ez legyen, és nem kell megszorításokkal itt szerepet játszanak. Üzbegisztánt említeni egy percig, mert itt a gyapott kérdés felmerült már ma délelőtt, láttuk azt is, hogy Üzbegisztán kapcsán bizonyos javulási tendencia tapasztalható. Megragadom az alkalmat, hogy megemlítsem. Felmerül a kérdés, hogy a bizottsági munkát hogyan folytatjuk tovább. Tovább folytatjuk az önországokkal, mint Üzbegisztán, például a munkaügyi szervezet összefüggésében a lehető legtöbbet megteszük a helyzet javítása érdekében. A hírek, melyeket ezen a héten kaptunk, arról, hogy a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet és az Üzbegisztán eh, egymáshoz eh, közeledik. Ez nagyon pozitív hír az Európai Unió erőfeszítései, a nyomás a bizottságon keresztül fontos eszközként szolgáltak eh, abban, hogy sikerült elérni az áttörést az Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Üzbegisztánba küld a gyapot szüret eseté idejére egy nemzetközi megfigyelő csoportot. Tehát egy ö, illó magas ö, szint vezető misszió törekedett már arra 2010-ben, 2012-ben és 2013-ban, hogy figyelemmel kísérje a betakarítást, de Üzbegisztán vonakodott ezt fogadni, de ugyanakkor Üzbegisztán és az író már több összejövetelt szervezet, és Táskentben 2012 májusában egy szemináriumra is sor került. Az Európai Bizottság és az tehát inkább azt mondanám, hogy az Európai Unió a Nemzetközi Munkaügyi Konferencián ebben az évben nagyon világosan kijelentette, hogy fontos az együttműködést fokozni az íróval, amely pozitív szerepet vét ebben az áttörésben. Az üzbék hatóságok kerekasztal konferenciát szerveztek július 17-én, 18-án az EU nagykövet, a kereskedelempolitikai főigazgatóság képviselője és tripartit szakszervezeti képviselők is részt vettek, tehát a technikai kérésekkel foglalkozó kerekasztal nyomán egy helyszíni ellenőrzést fogunk megvalósítani, tehát az egész gyapott betakarítást fogjuk figyelemmel kísérni, és a nemzetközi program összefüggéseit vesszük majd górcső alá, amely arra törekszik, hogy a, nem, hogy a foglalkoztatott gyermekmunkások helyzetét tekints át, és az egész országra vonatkozó programot hajtunk végre, majd meglátjuk, hogy hogyan valósítja ezt meg az üzbék kormányzat, de fontos eszközöket vetünk be azért, hogy a kereskedelem politikai intézkedések és az antres preferenciák rendszerét is felhasználjuk az ilyen helyzet javítása érdekében. Utoljára, de nem utolsó sorban szeretném megemlíteni a Brazíliában rendezendő, októberben sorra kerülő gyermekmunkával foglalkozó konferenciát, és ezt követi majd két, ezt követi azt a 2010-es konferencia, amelyet Hágában tartottunk, tehát a konferencián Brazíliában részt vesz majd a kereskedelmpolitikai főigazgatóság is, és megnézzük a lehetőségeket, hogy a munka ügyi szabályokat hogyan tudjuk javítani ennek érdekében. Köszönöm, köszönöm szépen, igen. Üzbegisztánt nem említettem, igaza van, a parlamentnek nagyon fontos szerepe volt olyan értelemben, hogy a bizottságra nyomást gyakorolt, mert a bizottság a problémát illetően igencsak önelégültnek mutatkozott, és ha csak pozitív fejlemények nem tapasztalhatók, akkor hát elutasítjuk azt, hogy a megállapodást aláírjuk Üzbegisztánról, tehát Jean-Guy től a kereskedelmi politikai főigazgatóság vezetőitől kaptam egy tájékoztató levelet a legújabb fejleményekről, melyekben olvashatunk arról, hogy az Európai Unió hogyan érte el ezeket a különböző eredményeket, és a levélben írtak egybe csengenek azzal, amit ő mondott, és az ILO szeptemberben a gyapott betakarítás idején egy küldöttséget küld oda, és ez áttekinti azt, hogy mi a helyzet a gyermekek munka, illetem. illetve. Ezt nagyon üdvözöljük. Ez egy példa arra is, hogy ez a parlament hogyan tud keményen lépni vagy a bizottság felé, hogy valóban teljesítsen. Akkor most a bizottság tagjait föl arra, hogy tegyenek föl kérdéseket a bizottságnak. Persze nyilvánosság előtt nem szeretném eltüntetni azt a tényt, hogy többen már elhagyták a bizottságot, és sok ö, politikai frakció képviselet nélkül maradt most itt ebben a bizottságban is sajnálatosnak tartom azt, mert úgy gondolom, hogy ezt a kérdést meg kell, hogy hallgassák és a frakciók vezetőinek gondoskodnia kellene arról, hogy legalább egy tagja a frakciónak jelen legyen, de az biztos, hogy ez itt most nem így van. A webstream segítségével követhető mindaz, ami itt elhangzik. Itt ez azt jelenti, hogy a világhoz beszélünk, tehát ez tulajdonképpen jelzi azt, hogy milyen felelősség hárul a politikai frakciók képviselőjére. Azt gondolom, hogy a koordinátoroknak gondoskodniuk kellene arról, hogy a politikai frakciókból legalább egy személy jelen legyen. Ez egy erőteljesen megfogalmazott vélemény, és az asszisztenseket megkérem, hogy legyenek szívesek ezt az véleményt továbbítani a frakciók felé. Nagyon sajátosnak tartom azt, hogy ez most így alakult. Tessék. Klaren Worte, Herr Vorsitzender. Igen, köszönöm szépen, és köszönöm a világos szavait, elnök úr. Hiszen ami a gyerek munkát illeti, ez a kereskedelmi politikánk központját képezi. Mi értéket szeretnénk teremteni, úgyhogy a gyerekmunkát azt fel kell számolni. Nekem négy kérdésem lenne. Egyrészt. Ami a kényszermunka okainak leírását illeti, önök felsoroltak néhány okot, beleértve a szegénységet is. Az állam cselekményeivel kapcsolatban azonban túl keveset fogalmaztak meg. Az államok vajon csak megtűrik a gyerek munkát, vagy pedig aktívan támogatják azt? Talán hoznak néhány intézkedést annak érdekében, hogy lehetővé tegyék a gyerek munkát? Az önök véleménye szerint az országok hogyan járnak el másodszorban? Az önök által javasolt intézkedések között felbukkant az európai vállalkozókkal való párbeszéd. De ez azért nem annyira konkrét, hiszen már jó néhány ideje tárgyalunk, de konkrétan mit jelent ez a vállalkozókra nézve? Valamint mit tesz a bizottság a vállalkozókkal szemben? Harmadsorban. Az intézkedéseknél önök is beszéltek arról, hogy ne korlátozunk, hanem inkább jutalmazzunk a GSP, illetve a GSP plusz rendszer révén. Mondhatjuk azt, hogy önök, a bizottság a GSP pluszt Pakisztánban szeretnék bevezetni, holott tudjuk, hogy azért a gyerekmunka napirenden van Pakisztánban, negyedsorban. A kollégám George Kutas teszi fel ezt a kérdést Üzbekisztánnal. Elnök úr is elmondta, hogy a parlament gyakorolt nyomást rájuk azért, hogy ott is történjen valami, és azért, hogy az ILO eszközeit bevetve lebonyolítsa a vizsgálatot. Az ILO misszió csak kormányzati képviselőkkel együtt lehet lebonyolítani, és nem lehet senkit meginterjúvolni. Tehát ez a misszió a kormány ellenőrzése alatt van. Ha igen, akkor a bizottság ezzel kapcsolatban hogyan fog majd viselkedni? Köszönöm szépen, Bent. Van esetleg még más kérdés a bizottsághoz? Paul Murphy az európai baloldaltól. Köszönöm szépen a prezentációt. Véleményem szerint jó az, hogy van egy prezentációnk ebben a témában. Megbeszélhetjük, megvitathatjuk az anyagban szereplő kérdéseket. Érdekes információkat tartalmaz ez, de az információk így is úgy is értelmezhetőek. Az én első kérdésem a következő. Miért döntött úgy a bizottság, hogy a legrosszabb formái közül a kényszermunkának miért csak egyre összpontosít, miért nem összpontosítanak a kereskedelem, kábítószerkereskedelemre, vagy rabszolgasságra, vagy a gyerekprostitúcióra. A nagy része a gyerekmunkának úgy értesültem, hogy az anyagban tárgyalt formában szerepel, de azért mégis a gyerekprostitúció a kereskedelem, kábítószerkereskedelem, a rabszolgasság is jelentős lehet társadalmi szempontból, úgyhogy érdemes lenne azokat a területeket is megvizsgálni. Ezzel kapcsolatban azt mondják, hogy a kényszermunka ezen három formája nagyon ritkán kapcsolódik kereskedelemhez. De azért véleményem szerint, ha körülnézünk a világban, megnézzük mondjuk Mexikót, az úgynevezett makilákat, azaz szabad kereskedelmi zónákat, és ez végül is összefügg a szabad kereskedelmi zónák kifejlesztésével, ott felbukkan a gyerek prostitúció, rabszolgaság és más csúnya formáival a gyerekmunkának a 90-es évek elején szebesülhettünk a nagyon gyakran fiatal nők legyilkolásával, prostituáltak legyilkolásával. Ez is kihatással van a társadalomra, így ezeket a kérdéseket is meg kell vizsgálni. Elhangzott az, hogy csak 5%-a a gyerek munkának kapcsolódik a nemzetközi kereskedelemhez. És elhangzik az az érv, hogy a gyerekmunka nagy része a mezőgazdaságban zajlik, önfenntartó mezőgazdaságokban de azért gyerekeket alkalmaznak a fenntart, az önfenntartó gazdaságokban, és ez maga után vonja azt, hogy a gyerek nem jár iskolába, a szülő pedig elmehet dolgozni, de alacsonyabb bérért, mint amiért mehetne. Tehát látják a vonzatot. Ez az egész pontosan azért van így, mert szabad munkához fér hozzá a tőke azokban az országokban, és így a munkaerőnek kevesebbet fizetnek, a munkaerő pedig exportra dolgozik. Tehát a kereskedelemhez kapcsolódik ez. És a másik érvem a következő. Én úgy gondolom, valószínűleg ez egy általános érv, feltételezés, és ez megjelenik a bizottság munkájában. A szabad kereskedelem az gazdasági növekedést jelent, ez pedig azt jelenti, hogy idővel felszámoljuk a gyerekmunkát. De én úgy gondolom, hogy ha megnézzük a valóságot, akkor az egyszerű valóság az, hogy még akkor is, hogyha gazdasági növekedésünk lesz, a gyerek rabszolgasság, vagy pedig gyerekprostitúció azért nem küszöbölödik ki automatikus módon. hiszen a jövedelem egyenlőtlen módon oszlik majd meg, és az egyenlőtlen módon megoszló jövedelem jelzi azt, hogy mi az, ami növekszik, erősödik, és mi az, ami nem. Így ne csak pusztán a GDP adatokat és a gazdasági növekedést vegyük figyelembe. Végezetül. A bizottság mit gondol? Érdemes lenne megvizsgálni a gyerekmunka más formáit, és azt, hogy azok hogyan kapcsolódnak a nemzetközi kereskedelemhez, és hogy ezt hogyan hozhatja összefüggésbe a jövedelmelosztással. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Én is elmondanám a következőket. A kereskedem nem forrás. A kereskedelem a gyermekmunka ellen vívott harc része kell, hogy legyen. Üzbegisztán és Banglades példaként hozható fel arra, hogy a kereskedelem hogyan lehet eszköz a helyzet javításában. És nekem nincsenek kétségeim azzal kapcsolatban, hogy az Unió fel fogja venni a harcot. Mm, hát a kérdés az az, hogy te, eleget teszünk-e. Kétségtelen az, hogy a parlament éllovas ebben a harcban. Az üzbék példa ezt mutatja. Mindazonáltal fel kell tennünk magunknak azt a kérdést is, hogy eleget teszünk el. Van egy ILO cél arra, hogy 2016-ra, azaz három év múlva felszámoljuk a legrosszabb formáit a gyerekmunkának. Persze nem vagy állunk egyedül a világban, csak a világban játszott szerepünk, súlyunk miatt, alkotmányaink miatt mi vagyunk azok, akik nem felejthetik el, hogy milyen kötelességük van e téren. Így a kérdés az, hogy vajon nem kellene többet tennünk annak érdekében, hogy az említett ILO célt el is érjük. El is hangzott ez már, megemlítették, hogy az egyik legfontosabb eszközünk a kereskedelem preferencia rendszere. Kereskedelmi megállapodások, preferenciák, melyeket a GSP rendszerek révén biztosítunk. A múlt azt mutatja, hogy a különböző mm, vizsgálatok elindítása és az azzal való fenyegetőzés, hogy visszamondjuk a preferenciákat, az mégiscsak változásokat hoz. De kérdés, hogy vajon nem voltunk túlzottan önkorlátozóak, nem kellene fenyegetőzni, hogy vizsgálatot bonyolítunk majd le. Legyünk nyitottabbak, használjuk gyakrabban a fenyegetés eszközét, e, elővigyázatossági alapon. Hiszen ez a leghatékonyabb mechanizmusunk. Így a bizottságnak felül kellene vizsgálnia a megközelítését az ilyesfajta fenyegetések alkalmazásában. És megadom a szót a bizottságnak. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen a tagoknak és az érdekes megjegyzéseket és kérdéseket. Megpróbálok mindenre sorban kitérni. Az a kérdés, hogy megvizsgáltuk-e azt, hogy az országok milyen szerepet játszanak, azt mondanám, hogy nem. Ezúttal nem. De Természetesen kereskedelmi kapcsolatainkban más országokkal mindig tudjuk azt, hogy melyek azok az országok, amelyekben ilyen gyakorlat alakult ki. Említették Üzbegisztánt. De az ő példájuk eltér azon országoktól, ahol megtűrik, de nem hirdetik az ilyesfajta gyermekmunkát, például Nyugat-Szaharában. Eltérő ez attól, amikor gyerekeket szerveznek meg azért, hogy mezőgazdaságban, betakarítási tevékenységekben vegyenek részt. Azzal a kérdéssel kapcsolatban, hogy mi a helyzet a GSP-vel, GSP plusszal és Pakisztánnal, azt mondanám, hogy van egy GSP rendszerünk, ez fejlődő országoknak nyújt preferenciákat. Azért adjuk ezt meg, biztosítjuk ezt, mert az országok szegények, de azért az adott országoknak jog, jogi szabályoknak kell eleget tenniük. De ha az ország az emberjogi megállapodásokat, egyezményeket, vagy ILO sztenderdeket megszegi, akkor lehetőségünk módunkban áll visszavonni a preferenciákat. Tehát politikai nyomást gyakorolhatunk, de ezt az Unió egészének kell megtennie. A GSP Plus eltér a GSP rendszertől, mert ez további preferenciákat biztosít, de ez magasabb színvonalat is megigényel, megigényel az érintett egyezményeket az adott szobaforgó országnak már ratifikálnia és alkalmaznia kell és mielőtt az adott rendszerhez az ország csatlakozna, vállalnia kell, hogy az egyezményt ratifikálják, és majd gyakorlatban és jogban is alkalmaznák azt. Emellett rendszeresen jelentéseket nyújtanak be, és elfogadják a rendszeres monitorozást is. Pakisztán esetében pedig azt mondanám, hogy igen, Pakisztánban is vannak problémák a gyermekmunkával, munkával, a javaslatunkban is azt mondjuk, hogy jelenleg mm, a jelentések alapján, a monitorozó jelentések alapján ez nem olyan szintű, hogy nem mondhatnánk azt, hogy a különböző szabályokat hatékonyan alkalmazzák. Mindenesetre a Pakisztán, a GSP pluszhoz csatlakoznak, akkor azért jelentősebb eszközt tudunk mi is alkalmazni, nyomást gyakorolhatunk rájuk, rendszeresen monitorozhatunk, és gondoskodhatunk arról, hogy ők be is tartsák azt, amit vállaltak, akkor, amikor csatlakoztak a GSP Plus rendszerhez. Tehát a GSP Plus nagyobb fokú kereskedelmet biztosít, és ezzel rá is térnék arra, hogy vajon ezzel az egészen sikerül-e a szegénységet felszámolni? Hát azért ez nem annyira egyszerű. Az anyagban nem erre összpontosítunk, van egy külön anyagunk a kereskedelem fejlesztésről, már kiadtunk egy külön közleményt, és ott foglalkozunk azzal. hogy mi miért összpontosítunk a legrosszabb formákra, ezt az anyag világosan kimondja. Én értem azt, amit elmond. Igen, van itt egy közvetlen kapocs is, más gyermekmunkaformák is érintettek. Nyilván ezeket nem is szabad elfejteni, de mi itt empirikus adatokra összpontosítva ezekre a formákra összpontosítunk. hogy hogyan dolgozunk együtt a vállalkozásokkal, hát a vállalati felelősség vállalás figyelembe véve mi nem hagyjuk a vállalatokat, hogy ölbetett kézzel üljenek. Ma említették az OECD-t és a nemzetközi vállalatok iránymutatásait, továbbá az ENSZ emberjogi munkáját is. A bizottság konkrét ágazati iránymutatásokat fogalmazott meg a vállalatoknak arra, hogy a különböző ágazatokban hogyan lehet betartani az emberi jogokat és a gyerekjogokat is, és ez így függ össze a gyermekmunkával. És a különböző szervezetekkel továbbra is együttműködünk azért, hogy a vállalataink továbbra is jól teljesítsenek végezetül, ami az ILO missziót illeti, hát én tudom, hogy az IPEC a múlt héten egy missziót bonyolított le, és az üzbék kormány elmondta, hogy az IPEC standardeknek eleget fog tenni. Így a megfelelő hozzáférés biztosító, de azért még ki kell várnunk a végét, majd meglátjuk, hogy megkapják-e a hozzáférést. Vagy pedig akkor már mégiscsak bető, betiltja ezt. Köszönöm szépen. Hogyha sikertörténet lesz ez az üzbék ügy, akkor a parlament biztos, hogy ünnepelni fog. Ezzel le is zártuk a 16-os pontot, jöjjön a 17-es monitoring csoport tevékenységek. Megkapták a tájékoztatást a monitoring csoporttól, amelynek egyébként nemrég volt ülése. Az előadó nincs jelen, de úgy tudom, hogy a monitoring csoportban egyeztetés volt a helyettes főtárgyalóval a tárgyalások alakulásáról június 27-én. Hadd emlékeztessem önöket arra, hát Pitőszeres Szersnyi van, akkor elnézést kérek, szót kap. Köszönöm, elnök úr. Már azt hittem, hogy láthatatlan vagyok. Nemrég értem ide, 5-10 perce vagyok csak itt, hiszen a Költségvetési Bizottságban a szavazáson részt kellett vennem, de hát még tökéletes időpontban érkeztem egy napi rendel, a monitoring csoport napi rendi pontja előtt. Főleg érdekes a kanadai fejlemények kérdése, ezzel kapcsolatban én vagyok egyébként az előadó. Ahogy említette az elnök úr is, éppen a nyári szünet előtt volt egy ülésünk, elég jó nagy részvétellel egyébként, nem is volt ott sok meglepetés, hiszen ahogy a kollégám is említették, a nagyközönség követi a fejleményeket, és hát keser édes a helyzet. Haladunk, lassacskán haladunk, én folyamatosan nyomon követem a helyzetet, szinte napi szinten. A jó hír az az, hogy egyre többet lehet békülékeny, optimista üzeneteket hallani, főleg Harper miniszterelnök, a kanadai miniszterelnök környezetéből, azt mondanám, hogy most optimistább vagyok, mint korábban voltam, bármikor sor került a dologra, de hát sajnos két határidőről már lemaradtunk. Az első az, eh, az a határidő volt, amikor a SZIDET a parlamenti ciklus végére be szerettük volna fejezni, ez eh, ugye jövő év július. Erre már igen van esély. Ezen kívül az mindenkinek, a bizottságnak is előnyös lenne, hogyha szita még a TTIP előtt megszületne. Most júliusra vannak tervek, de remélhetőleg ez teljesül is, vagy hát reménykedtünk, hogy ez teljesül, de nem került rá sor. A fő akadály egyébként mert hát sok, fő, sok nagyobb akadály van, de hogyha le akarjuk szűkíteni, a sertés és marhahús az egyik oldalról a fő probléma, a másik oldalról pedig a közbeszerzések, illetve szellemi tulajdonjogok, főleg a gyógyszeripar területén. Illetve hát ezen kívül is vannak még olyan kisebb kérdések, amik viszont már megoldhatóak, ahogy a felszólásom elején említettem, az EU részéről és főleg a kanadai oldalról a miniszterelnök irodájából békülékeny és optimista hangokat hallani, minimalizálni igyekeznek ezeket a kérdéseket, tehát azt mondják, hogy nem olyan nagyok most már az aggályok, a nézeteltérések, úgyhogy van remény a megállapodásra. Hogyha valakinek van megjegyzése, én azt boldogan meghallgatom, de hát ismétlem, hogy két fontos határidőről már lemaradtunk, de bízunk abban, hogy sikerül ezt a megállapodást elérni, hiszen ez az Atlanti óceán mind a két partján igen előnyös lenne. Köszönöm. Valóban igaza van. Régóta várunk már a megállapodás megszületésére. Remélhetőleg most már valóban hamarosan jó hírek érkeznek a tárgyalóktól. Közép-Ázsia, Szkekele az állandó előadó, tessék. Köszönöm szépen, valóban a közép-ázsiai monitoring csoport igen aktív volt, két eh, találkozónk is, két ülésünk is volt a nyári szünet előtt, az első május 29-én, ekkor Üzbegisztánnal foglalkoztunk, egyeztetünk az üzbégi nagykövettel, Dalovi és Krisson urak eh, képviselték a brüsszeli oldalt, Röviden összegezném az eredményeket, az üzbék nagykövet ragaszkodott hozzá, hogy Üzbegisztán ugye csak négy éve tagja az ILO-nak, a Nemzetközi Munkahogyi Szervezetnek, és hát sok eredményt sikerült elérni, de azért a változásokhoz idő kell, fokozatos folyamat ez. Megemlítette, hogy Üzbegisztán az első nagy gyapottermelő ország, amely ratifikálta az ILO egyezményeit, illetve ismertette az aratási, betakarítási munkák felügyeletével kapcsolatos intézkedéseket, illetve az ILO és EU együttműködés nehézségeit. Az ILO említette, hogy az ILO párbeszéd rendszere hogyan működik, ugye ők először információt kérnek, aztán kezdik felvetni az esetleges szankciókat, és a, hát a problémák monitoring missziókhoz vezethetnek, például, mint amilyen 2012-ben Kolumbiában és Görögországban is volt. Ragaszkodott ezért aztán az, hogy Üzbegisztánt nem PC-zték ki, nem emelik úgymond kiemelt probléma forrásként. Üzbegisztán részéről ragaszkodtak ahhoz, kiemelték azt, hogy kulcsfontosságú számukra az állóvá való együttműködés, és igyekeznek megoldani a problémákat. Az ELO szakértői egyébként jelenleg is dolgoznak egy monitoring misszió előkészítésén, úgy tervezik, hogy ez szeptember 15-én meg is indul Üzbegisztán esetében, tehát érdemes ezekre a folyamatokra odafigyelnünk. A második találkozónk július 11-én volt, ekkor Kazaksztánnal foglalkoztunk, jelen volt a kazak nagyköveg, nagykövet és Krisztán úr a bizottság részéről, illetve Mariana Rácsán az IPHR nevű emberi jogi szervezettől. Mint tudják, Kazasztán az Európai Unió fő közép partnere, eddig csak egy régi partnerségi és együttműködési megállapodás volt velük, ezt frissíteni kellett, meg is kezdődtek a tárgyalások, de aztán azok 2012. júliusában elakadtak. Barroso elnök úr ellátogatott Kazasztánba azóta, és létre is jött egy közös deklaráció az együttműködés megerősítéséről, és így a megalapodás megújításának szándékáról. A nagykövet jelezte, hogy ragaszkodnak Kazasztán szuverenitásához, és semmiféle külső beavatkozást nem fogadnak el a belügyekbe, és hát az emberi jogokat is természetesen belügynek tekintik. Az EU javaslatot tett egy modern PCA, egy modern ugye, partnerség és együttműködési eh, megalapodás tekintetében. A következő egyeztetés majd októberben lesz, tehát elég hamar újra összeülünk velük. Az egyeztetések csak eh, a, a kereskedelme kapcsolatosan csak a WTO belépés után váratóak. Ugye az orosz, kazakh, belarusz eh, Vámunió vita tovább bonyolítja még ezen felül is a helyzetet. Az emberi jogi kérdések tekintetében komoly egyeztetés volt, ugye ez az EU-kazak viszony egyik kulcs eleme, ezért aztán a mi találkozónkon is hát természetesen vita téma volt, illetve az átláthatóság hiánya az olajszektorban szintén probléma volt, és az SPS szabályok, illetve a hitartam előírások is vitatárgyát képezték. Többen itt vannak a teremben, akik ott voltak az ülésen, esetleg ők kiegészítenék az általam elmondottakat, akkor erre nyilván lehetőség lesz. Köszönöm szépen. Ez a monitoring csoport igen aktív, hiszen megindultak az egyeztetések az EU és az USA között. Két egyeztetés is volt, két tárgyalás is volt. Emlékezhetnék mindenkit arra, hogy lesz egyeztetés a, a külföldi partnerekkel való ülés előtt és után is. Az első során igyekszünk rögzíteni az EU céljait minden tárgyási körben, a második ülés, a második hát belső EU-s egyeztetés során pedig kiértékeljük a tárgyalási kör eredményét. Ez tehát a rendszer, és ezt tartjuk is, a bizottság igen Komaratív volt Ignacio a fő tárgyaló az EU-s oldalról, és ő kétszer részt is vett ilyen egyeztetéseken, minden találkozón, minden ülésen jelen voltak a, az érintett bizottságok elnökei, hiszen a több bizottságot érdekelnek, érintenek ezek a tárgyalások, illetve persze ott volt a parlament amerikai delegációjának vezetője is, úgyhogy azt gondolom, hogy a kötelezettségeinket teljesítjük, megfelelően nyomon követjük ennek az igen fontos EU-USA megállapodásnak az alakulását. Az aktuális tárgyalási kör várakozásoknak megfelelően alakult, minden lényegi kérdésről tovább zajlott az egyeztetés. A tárgyalások második köre Brüsszelben lesz októberben, jelenleg is zajlik ennek az előkészítése. levélváltásokkal, illetve videokonferenciákkal készülünk a tárgyalási körre. Azt gondolom, hogy a felek készek igen gyors tempóban haladni a tárgyalásokkal. A közeljövőben, a következő néhány hét során az Egyesült Államok a parlamentjének alsóházának delegációja megérkezik majd Európában a kereskedelmért felelős bizottság vezetőjével együtt. Ő itt lesz Brüsszelben tehát, és meghívtam a monitoring csoport ülésére is. Mint ahogy tudják, a monitoring csoport ülésére a bizottság, a mi bizottságunk összes tagja is hivatalos, bárki elmehet, hogyha érdekli az ülés. Az amerikai látogatás a mi látogatásunkra érkezett eh, válasz, úgymond, hiszen Washingtonba látogattunk. Azt gondolom, hogy ez kiváló fejlemény. Az amerikai kongresszusi képviselők egyébként gyakran jönnek Európába, és ez jó lehetőséget ad arra, hogy hát kölcsönös látogatásokkal mélyüljön a kapcsolat. Az Oroszország kapcsolatos ülésen nem voltam ott, de megkaptam a róla szóló feljegyzést. Szeptember 4-én ült össze az Oroszországgal kapcsolatos monitoring csoport. Például a járművek újrahasznosítási díjával kapcsolatos tárgyalások zajlottak az autogyártók és autóalkatrészgyártók részvételével. Mint tudják, az EU kérte, hogy ezt az ügyet vizsgálja a WTO. Hiszen diszkriminatív rendelkezések születtek orosz oldalról, és ezek megsértik Oroszország WTO kötelezettségeit a WTO belépés után. Aztán dél kapcsolatosan jelen van az előadó Paul Murphy, tessék. Köszönöm. A monitoring csoport július 10-én tartotta az első ülését, tehát még a nyári szünet előtt. A bizottsággal egyeztetünk két kérdésről. Az egyik Banglades ügye, az ottani gyártüzek, illetve az ottani nagy épület összedőlés kapcsán, illetve a GSP plusz státuszt is kérte több dél ország, Pakisztán és a Maldív szigetek, tehát erről is egyeztettünk. Az első kérdés tehát Banglades, ezzel kapcsolatosan több javaslat is felvetődött a tüzek, illetve a épület összedődésével kapcsolatos tragédia kapcsán felvetődött egy cselekvési terv, illetve a tűzbiztonság és épületbiztonság terén kötendő megállapodás is felvetődött. Európai cégek jellemzően alá írják ezt a megállapodást, az amerikai cégek viszont hát egyáltalán nem tulajdonképpen. Két nappal az ülés előtt volt már egy előzetes egyeztetés de Hucht biztossal, aki egy több érintettet is bevonó egyeztetést indított az épületbiztonság javítása érdekében. Például ennek része 200 további munkaügyi felügyelő kiküldése Bangladesbe, tehát ezekkel a témákkal kapcsolatosan volt vita, például, hogy ki ha a 200 további munkahogyi felügyelő kiküldése valamilyen észrevehető javulást hozhatna-e, azt gondolom, hogy igen produktív volt az egyeztetés. A bizottság megkapta Pakisztán és a Maldív-szigetek GSP plusz kérelmét. Volt némi tartalmi vita, de főleg az eljárással kapcsolatos egyeztetés zajlott. Bizonyára legtöbben tudják, hogy a bizottság jó néhány országot együtt igyekszik kezelni delegált aktusokon keresztül. Erről szólt a vita, a parlament megkapta ezeket a delegált aktusokat, ha jól tudom. Ezek után pedig egyeztettünk arról, hogy milyen follow-upot alkalmazunk Bangladessel kapcsolatosan, ha nem lesz egy follow-up ülés többen találkoznak majd a bangladesi nagykövettel, és hát ezeket a témákat is megvitatják majd vele. Ez után valószínűleg több érintett bevonásával follow-up ülést eh, szervezünk, illetve hát a GSP plusz kérdéseket is további üléseken fogjuk majd megvitatni. Köszönöm. Tájföld ugye következik, plusz az előadó nincs jelen. A jegyzeteim szerint a monitoring csoport még júniusban tartotta az alapító ülését, az EU tájföld szabadkereskedelmi térség létrehozásával kapcsolatosan megindultak a tárgyalások, ezért jött létre ez az új csoport. Az ASEAN-nal, ASEAN tagállamaival zajlanak a tárgyalások, és a forrásaim szerint az első tárgyalási kör igen pozitív légkörben zajlott. Végezetül pedig jöjjön Japán, az eladója szó. Köszönöm, elnök úr! Az előző monitoring csoport ülésről számolnék be, még a nyári szünet előtt volt ez a legutóbbi ülésünk, lehetőségünk nyílt ekkor megvitatni az első tárgyalási kör eredményeit az Unió fő tárgyalójával, Mario Petroccionival, illetve Kojiro Shijirivel, a japán nagykövettel tudtunk nézzeket cserélni. Igen, pozitív a hangulat, jól haladnak a tárgyalások. A második körnek, második tárgyalási körnek egyébként éppen a nyári szünetet ötlet vége. A bizottság arról számolt be, hogy általánosságban igen konstruktív volt ez a tárgyalási kör, habár felvetődtek bizonyos kérdések, például a tarifák, illetve hát a vámtarifák és a beszerzések kapcsán. Talán még fontosabb, hogy igen, hasznos, konstruktív egyeztetés zajlott két fontos EU szektor képviselőivel, a vasúti szektorral, illetve az autószektor képviselőivel. Azt gondolom, hogy létfontosságú az érzékeny szektorok képviselőinek véleményét meghallgatni. A tárgyalásokkal kapcsolatosan érdekes, hogy az igen erős fenntartások dacára, amelyek mind a két iparágban fennálltak, mostanra némileg pozitívabb az álláspont, Természetesen azzal a fenntartással, hogy az ntb kel illetve a beszerzésekkel kapcsolatos legfontosabb feltételek eh, teljesítését elvárják a japán féltől. A monitoring csoport a jövőben is eh, igen szoros figyelemmel követi majd a tárgyalásokat, és nagyon bízunk abban, hogy Japán a nem tarifális jellegű akadályokat, az NTB-ket lebontja, megszünteti, illetve bízunk abban is, hogy a csendes óceánon átnyúló partnerségbe is belép, ami azt gondolom, hogy a Japánnal folytatott tárgyalások napirendjére igen komoly hatással lehet. Szóval komoly felemények váratók, odafigyelünk alaposan arra, hogy Japán ebben a két érzékeny szektorban milyen engedményeket tesz a tárgyalások során majd. Köszönöm szépen, ezzel végeztünk is ezzel a ponttal, mondja az elnök. Zárásként eh, ki kell értékelnünk a monitoring csoportok és állandó eh, előadók eh, bevezetésének eredményét meg kell mondjam, az én véleményem ezekről a döntésekről igen pozitív, ez a rendszer jól működik, nagyon jó az is, hogy állandó eladók vannak, akik készek a szakértőkkel és a politikai felelősökkel egyeztetni bármikor. Nagyon hasznosnak találom ezt a, ezt a döntést, ezt a rendszert, nagyban javította a partnerekkel való egyeztetés kapacitásait, így például a bizottsággal és más érintettekkel is hatékonyabban tudunk kapcsolatot tartani. Ráadásul ez az én vállamról is levesz némi felelősséget, hiszen bármikor meg tudom kérdezni az állandó előadókat, és meg tudom kérni őket, hogy ők egyeztessenek azokkal, akik a bizottsággal hát ilyen témákról kívánnak egyeztetni, tehát nem nekem kell mindenkivel tárgyalnom, tudom delegálni ezeket a kérdéseket az állandó előadóknak. Köszönöm a vitát, azt gondolom, hogy igen pozitív élmény volt ez, de hát természetesen általánosabban is át kell tekintenünk ezt a kérdést, és formális véleményt kell róla alkotnunk. Azt gondolom, hogy a mi tapasztalataink megosztása hasznos lehet más bizottságoknak is. Ennek a dolognak nem volt precedens, egy elég kreatív eredeti gondolat volt, ez a szervezeti felépítés, most már a ciklus vége felé közeledve eljött a konklúziók levonásának ideje. Nos, köszönöm a figyelmet, köszönöm a részvételt, további témák nincsenek. A napi rendünkön szeptember 16-17-én lesz a következő ülésünk. Az első napi ülés 3 órakor kezdődik majd. Köszönöm szépen!